Uh, good morning, everybody. Um, we're only just shortly behind start. Azt hiszem, amikor elfoglalta a helyét Mendelssohn úr, akkor szeretnék mindenkit a ma délelőtti ülésre sen üdvözölni. A programot azt tulajdonképpen már frissítették, és mindenkinek ott kéne lenni most a különböző jelentésekkel kapcsolatban a jelentéstevők kinevezése is meg fog történni, ennek nagyon örülök. Tehát sok munkánk van, és újra kezdjük a textil kérdést és több projekt is kapcsolatos ezzel. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a ma délután, ma délutánt a legfontosabb kérdéssel foglalkozunk, és eszmecsere lesz, amelyet a jelentéstevő vezet. Tehát ez lesz a mai, itt a fogyasztók jogairól lesz majd szó. És akkor most nézzük az első napi rendi pontot ma délelőtt. Ez pedig azt a munkát ö, zárja le, amelyet a az előző bizottsági időszak alatt kezdtünk el. Ez a textiltermékek és a címkézésükkel kapcsolatos kérdés. A jelentéstevő személye megváltozott, és nagyon örülök neki, hogy Juan Manders aki az előző öt évben a belső piaci bizottságban dolgozott, most ennek a kérdésnek a jelentéstevője lett. És az árnyék jelentéstevő Komi asszony, aki az egyik keményen dolgozó eh, alelnök, és Aldemose asszony. Van-e más jelölés eh, árnyékjelentéstevőre? De hogyha utána valaki még szeretne hozzászólni, akkor nyilvánvalóan megadjuk neki a lehetőséget. Ezen kívül a bizottságnak a eh, képviselő, Denis Filippi Gyurao is itt van. Reméljük, hogy felszólal a bizottság nevében. Ez itt a vállalkozási főigazgató, ahol ő osztályvezető, és ő majd a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők véleményéhez fűzi a saját megjegyzéseit, és utána mások is hozzászólhatnak. Tehát akkor most Menders urat kérem meg, hogy kezdje el ezt a témát. Köszönöm szépen, Welcome. Köszönöm, hogy megkaptam a szót. Igen, természetesen. Itt a textil termékeknek a címkézéséről beszélünk. És aki nem tudná, hogy mi a címkézés, hoztam itt egy eh, terméket, ahol négy, öt, hat eh, címke van, és olyan kicsi rajta a betű, hogy elő kell vennem a szemüvegemet, hogy elolvassam. Ezen kívül mindenki a nyelveit is gyakorolhatja, mert olaszul, spanyolul, angolul, stb. is rajta vannak. Na minden esetre erről van most szó. Jó, tehát akkor, hogy tisztázzuk ezt a kérdést. Jó, elnök talán, hogyha körbe küldeni, akkor megértenénk, hogy miről van szó. Yeah. So actually what I ask myself... Tehát magamnak is feltettem a kérdést, hogy ki olvassa ezt az újságot, amikor reggel kocogni megy. Ugyanis a legtöbb információ kötelező, ezeken a címkékén, van, amit ön rendelkezés kerében tesznek rá, de mindenesetre több kérdés is felmerül ezt majd a végén taglalom. Szeretném megköszönni az, elő, az elődömet, aki nagyon jó munkát végzett ezzel a témával kapcsolatban, hiszen szinte minden készen áll már, és elindulhatunk azon a nyomon, amit ő, ő elindított. És tulajdonképpen szeretnénk az új szálaknak a piaci bevezetését megkönnyíteni, meggyorsítani, és hogyha ez sikerül elintéznünk, és egy szabványosított rendelet van, amely az új szálaknak a piaci bevezetését az európai belső piacon megvalósítja, az jó dolog lesz az iparnak, mert akkor egy engedéllyel 500 millió fogyasztót is kielégíthetnek. Vannak ugyanakkor furcsa dolgok is, és mivel angol nem, az angol nem az anyanyelvem, e, és az irányelv angolul van, Én például az 8-as fejezetnek, a, második a 8-as e, függeléknek a második e, fe, fejezetében az van, hogy ha csak nincsen egy keverék, és akkor én itt most a jelölésre gondolok, de hát ezt csak azért mondom itt, hogy a nyelv probléma a legtöbb címke esetében, mert több nyelven is rajta vannak a címkéken, és szerintem ezt a számot csökkenteni kéne, ugyanis ez leteríti a fogyasztót, tehát e, egyszerűen elözönlik az információk, és a, a különböző szálaknak a neve, tehát szerintem ez nem jó megközelítés a belső piacon. Épp ezért meg kellene szabadulni elmozdulnunk ettől a kötelező nyelvezettől ezen a rendeleten belül. És szerintem elég lenne egy nyelven, vagy pedig a textilszálnak a nevét kellene említeni. És akkor lehetne egy internetes oldal, ahol ezeket a fogyasztók megtalálnák a saját nyelvükön hiszen ezeket a különböző technikai neveket nem kell nekik feltétlenül tudni. Tehát ez egy ilyen internetes oldal segítene a fogyasztóknak. Ugyanis a fogyasztóknak az érdekeit is képviselni kell, tehát tudatában kell lenni, hogy mit akarnak. Mert hogyha ennyi nyelven van rajta a címkéken, és hogyha ők ezt akarják, hát akkor rendben van, de a legtöbb fogyasztó nem is olvassa ezeket, és épp ezért nem feltétlenül szükséges. Aztán szeretnénk a módszereket is szabványosítani, és egyszerűsíteni őket, épp megint csak azért, hogy felgyorsítsuk ezt a folyamatot, mert jelenleg három-négy évbe is beletelik, mire egy új szállat be lehet vezetni a piacon, és hogyha ezt hat hónapra vagy egy évre tudnánk csökkenteni, ez megint csak a fogyasztók javát szolgálná, meg az ipar javát, és az egész társadalomét. Aztán a, a kezelési címke az nem kötelező, de mindegyik termelő, gyártó ráírja. És a feleségem ennek nagyon örül, mert akkor könnyebb kezelni, mosni ezt a, a címkét, és megtartja az alakját, és a termék és a színét. Tehát ez hasznos. Ugyanakkor nem tudtam, hogy a gyártóknak fizetni kell ugyanis itt szerzői joghoz kötöttek ezek a jelzések, és fizetni kell ezeknek a szervezeteknek. Tehát akkor hasznos lenne elgondolkodni azon, hogy legyen EU e jelölés, amelyet jelzés, amelyet a belső piac egész területén használhatnánk, és ingyen használhatják a gyártók, ez megint csak a fogyasztók használt szolgálja. Ezt, ezt is figyelembe kell venni. Vannak olyan országok, ahol kötelező ezeket a címkéken jelölni, másokban nem, de ezt is egységesíteni kellene az egységes belső piacon. És hogyha ugyan nem tudom, hogy ez mibe kerülne, de hogyha ezt a szerzői, szerzői jogokat meg lehetne szüntetni a piktogramokkal kapcsolatban, akkor az új ilyen piktogramokat, amelyek ugyanezt az információt közlik, felhasználhatnánk, és azt hiszem, hogy ez aztán végül segítene. Aztán vannak olyan függelékek, mellékletek, például az ötös, amelyek a textil termékeket sorolja fel, amelyeket nem kell címként feltüntetni. Például vannak ilyenek játékok és mások is, például a konyhai kesztyűk, tehát a, amivel a meleg tálakat megfogják. E, és hogyha e, e, és el kell gondolkodnunk azon, hogy milyen termékeket kell itt feltüntetni, és milyeneket nem. Az IMCO titkárságtól azt kérném, hogy egy tájékoztató dokumentumot állítson össze bizonyos kérdésekre, például ellenőrizzék, hogy a kezelési útmutatót is harmonizáljuk. Mert a politikusoknak arra kell gondolni, hogy felkészítsenek termékeket a piacra, de lehet, hogy ezeket a fogyasztókat nem is érdeklik. Tehát felmerül a kérdés, hogy e, a kezelési útmutatónak is e, e harmonizáltnak kell lenni. Aztán az egészségügyi előírásokra ugyanez vonatkozik. A fogyasztókat vajon érdeklik-e ezek? az Eurostat vagy más szervezet egy csomó információval rendelkezik ezzel kapcsolatban, és talán akkor a titkárság ezt felhasználná, felhasználhatná, hogy a fogyasztó hogyan is gondolkodik az egészségügyi előírásokról. Aztán a termékeknek a listája, amelyeket kizárnak. Vajon ezeknek is szüksége van erre a címkézésre? Aztán egy másik kérdés, a származási ország kérdése. Kötelező legyen, vagy nem? tehát rajta legyen a terméken, vagy nem. Aztán a származási ország azt jelenti, azt az országot jelenti-e, ahol ezt előállítják, vagy pedig ez valami plusz értéket jelent. Tehát épp ezért felmerül a kérdés, hogy erre szükség van-e. Én egyszer jártam Kínában, ahol egy hatalmas gyárat látogattunk meg, ahol Hugo Bossnak az öltönyeit állították elő százezrekben, és Németországban tették rájuk a gombokat, és ezért azt írták, hogy Németországban gyártják az öltönyöket. Na most akkor felmerül a kérdés, hogy akkor most ez plusz értéket jelent, vagy pedig tényleg úgy tekintjük, mintha Németországban gyártották volna. Nos, ezek azok a gondolatok, amelyekkel e, én magam is tűnődtem az utóbbi hetekben, és biztos vagyok, hogy találunk ezekre megoldásokat, hiszen ez mind az ipar, mind a fogyasztók számára jó lenne. És remélem, hogy az árnyék jelentéstevőkkel és mindenki, aki ért e, ehhez, annak a segítségével ezt meg tudjuk oldani. Meggyőződésem, hogy a elkövetkezendő hetekben ez meg is fog történni. Aztán van egy ütemtervem is, amit javasolnék. Erről is beszéltünk már. Például október 15-e a fordításra küldenénk a jelentést, november 4-én a jelentés tervezetnek, aztán 16-a a módosítások benyújtásának a határideje, december 1-e a módosítások megtárgyalása, aztán szavazunk az imco és aztán a plenárison, januárban. Tehát már is ugye folyik a munka, és csak le kell zárni, és aztán január után már szabadok is leszünk. Tehát akkor segíthetünk a kollégáknak a többi jelentésben. Köszönöm szépen. Well, thank you very much indeed, uh, Tuan, for... Köszönöm szépen, Duan, hogy a sajátos stílusodban megnyitottad ezt a vitát. Azt hiszem, hogy az ütemterv megfelelőnek tűnik, de talán az árnyék jelentéstevők majd reagálnak erre a javaslatra. A koordinátorok a tegnapi ülésen megegyeztek abban, hogy támogatnánk egy rövid dokumentumot, egy tájékoztató dokumentumot, amelyet közreadunk, így ez további háttérinformációt szolgáltathat az anyaggal kapcsolatban. Hogyha sikerül megegyezni az árnyék jelentéstevőkkel a részletekben, akkor elindulhat ennek az összesítőnek a, az összeállítása. És akkor nézzük az árnyék jelentéstevők hozzászólását. Először is Kamiti asszony. Mm, questa è naturalmente la mia prima esperienza e sono convinta. Köszönöm szépen. Természetesen biztos vagyok abban, hogy a munkacsoport kiváló munkát végez majd, és remek javaslatokkal rúkol elő. Ez az első alkalom, hogy én is részt veszek ebben. A gyakorlati konkrét dolgokról beszélünk, és ez nagyon is helyes. Azt gondolom, hogy a javaslat, amelyel részletekben menően foglalkoztam, egy kiváló javaslat. Tovább kell fejleszteni, és meg is kell védeni az új szálakat, illetve azokat a gyártókat, akik ezeket létrehozzák. Ugyanakkor egyetértek a administratív, a bürokrati, bürokráciás költségeket csökkenteni kell, és ezeknek a létrehozását, illetve a elnevezését egyszerűsíteni kell. Természetesen itt a bürokratív terhek kapcsolódnak a címkézéshez, illetve az elnevezéshez. Egyetértek a javaslat erre vonatkozó kitételeivel. A korábbi három textil irányelv, kiváló dokumentum szintén. Szeretnék rámutatni az új technológiák, illetve az új szálak foglalkozó anyagra. Olasz vagyok, és ugye számunkra Olaszországban a textilipar rendkívül fontos. Válságot él meg ez az ágazat is, nagyon sok nehézséggel küzd. A kisvállalkozások különösen megszenvedik ezt a válságot. Megpróbálnak, vannak olyanok, akik kis mennyiségben magas minőségű textilt kívánnak gyártani, ők is nehéz helyzetben vannak együtt kívánok működni a munkacsoporttal, és talán oda kellene figyelni a finanszírozás kérdésére, tehát a kisvállalkozások támogatására, hiszen esetleg erre is szükség van az új szálak kialakításához, illetve a technológiai fejlődéshez. Különben, különben a nagy cégek cégek húznak majd előnyt ebből, és a kisvállalkozók, akik a textilgyártók 80%-át teszik ki, hátrányos helyzetbe kerülnek, pedig kiváló minőségű terméket hoznak létre. Egyetértek tehát abban, hogy szabályozásra van szükség, egyszerűbb, gyorsabb struktúrára, ezeket pedig minél hamarabb be kell vezetni a tagállamokba. Ami az ütemtervet illeti, megvizsgálom majd, mert egyetértek azzal, hogy föl kell gyorsítani az eljárást, és valóban plenárisra kell vinni ezt a kérdést, szavazni kell róla januárban. Véleményem szerint találkozni kellene az érintett felekkel, a fogyasztókkal, a gyártókkal, és rá kell szánni a szükséges időt erre a folyamatra, azért, hogy végül egy olyan szabályozást, egy olyan rendeletet hozzunk létre, amelyel mindenki egyetért. Ezek tehát az aggájaim, és mivel elég sűrű az ütemterv, ezért talán jó lenne megnézni, hogy milyen találkozókat tudunk megszervezni, és hogyha ez már megvan, akkor lehet a pontos ütemtervet kialakítani. Hogyha januárban sikerül szavazásra vinni a dolgot, az nagyon jó lenne, de azt hiszem, hogy észben kell tartani, hogy odáig milyen találkozókat kívánunk megszervezni. Egyetértek tehát a javaslattal, a címke valóban túlságosan hosszú, túlságosan részletes, de hogyha jó munkát akarunk végezni, meg kell hallgatnunk a fogyasztók véleményét is, illetve a gyártók véleményét is és mindenkit meg kell kérdeznünk, aki a divatiparban, a divat ágazatban dolgozik. Szeretném a kisvállalkozásokat megvédeni, hiszen ők megszenvedik a válságot, illetve beszélnünk kell a fogyasztókkal és a gyártókkal. Köszönöm. Um, Köszönöm szépen, Komi asszony, most pedig Sáldemóze asszony. Tak til dig, Herr Manders, for et... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani ezért a nagyon inspiráló bevezetőért. Nagyon sok releváns problémát említettél. Talán egyetlen aspektus kimaradt belőle. Itt a teremben ez különösen releváns, az, hogy mekkorák a betűk és a számok ezeken a címkéken azért, hogy az embernek ne kelljen szemüveget használni az elolvasásukhoz. Talán az első olvasatnál ez nem annyira fontos ez, de az alapokat illetően egyetértünk, hiszen az a célunk, hogy a belső piac helyzetét javas, javítsuk a textilekkel kapcsolatban. De elsősorban azt kell figyelembe vennünk, hogy a fogyasztók érdekei mit diktálnak? Vajon a fogyasztók mit tudnak kezdeni ezekkel az információkkal? Nagyon fontos, hogy megvizsgáljuk, hogy a fogyasztók mit kezdenek ezekkel a címkékkel, hiszen a fogyasztók ezt kapják készhez. Aztán az egészségügyi aspektusról egyetértek Ön említette, hogy nagyon fontos az, hogy a textilek egészségesek maradjanak, ne legyenek veszélyesek az egészségre, még a vegyszerekkel való kezelés után sem. Aztán a származási ország megjelölése. Nagyon jó lenne, hogyha itt találnánk egy megoldást, hiszen a fogyasztónak tudnia kell, nem mindegy, hogy egy termék Németországban készült, vagy Kínában. Erre rá kell világítanunk. Aztán a nyelvi feltüntetést illetően. Egyet értek, nem kellene ugyanazt a szót négyszer, ötször, hatszor megismételni ugyanazon a címkén, hiszen legtöbbször az ember ezt kivágja a ruhájából, mert csak zavarja. De olyan információkra sincs szükség, amelyek megzavarják a fogyasztókat. De erről még beszélnünk kell. Hiszen nem akarjuk elárasztani a fogyasztókat információkat, de másrészt pedig elegendő információt szeretnénk nyújtani. Az ütemtervet illetően először első hallásra jól hangzik az önjavaslata, de még nagyon sok mindent figyelembe kell vennünk, részletekbe menően kell erről beszélnünk. Nem siettet minket semmi, nagyon fontos, hogy alaposan áttekintsük ezt a témát, nem akarjuk kiélezni ezt a vitát, de az ütemterv most ugyan jónak tűnik, de ha esetleg kiderül, hogy még több időre van szükségünk, elnyújthatnánk. Például elég lenne, hogyha a módosító indítványokat csak decemberben nyújtanánk be, de első látása jól tűn, jónak tűnik. Köszönöm szépen. Uh, thank you very much, Mrs. Köszönöm szépen, Sáldem asszony. Rúle asszony fáradhatatlan munkája ö, szintén kitér erre az anyagra, nem tudom, hogy kíván-e szólni, illetve más árnyékjelentéstevő kére szót. Tehát akkor úr asszonyi a szó először, és aztán megnyitom a vitát. Rövid leszek. Hogyha címkézésről beszélünk, akkor természetesen szem előtt kell tartanunk, hogy nagyon sok ember most már allergiás. És pontosan az allergiák eredete gyakran a színezőanyagban, a vegyszerben rejlik, ami a textíliákban található. Ezért aztán nagyon fontos, hogy a fogyasztó pontosan leolvashassa, hogy mi van a textíliában. Pontosan azért, mert mindig új és új technológiák születnek Úgyhogy ne egyszerűsítsük le túlságosan a címkéket, hiszen azért leolvashatónak kell maradnia annak, hogy mi található a textíliában. Úgyhogy Manders úr javaslatát nagyon jól át fogjuk vizsgálni. Első halásra jónak tűnt a copyright jogoknak a figyelembevétele, és igen, én is nagyon jó javaslatnak tartom, hogy ezzel kapcsolatban ne kelljen a gyártóknak plusz díjat fizetni, és hogy ugyanazokat a jeleket használják az USA-ban és Európában. De még egyszer, nagyon fontos a biztonság. Köszönöm. Uh, right, um... Rendben, mondja az elnök. Akkor ezzel le is zártuk az árnyék jelentéstevők meghallgatását, most pedig Schwab úrja szó. Zunächst mal möchte ich mich beim Berichter... Köszönöm. Köszönöm az előadónak, és mindenkinek, aki ezzel a témával foglalkozott. Nagyon jó ez a menet. Jó lenne, ha már januárban döntésre juthatnánk. Persze vannak itt más megfontolandó dolgok is. Manders úr javaslata, hogy új címkézést vezessünk be, egybeesik azzal a javaslatunkkal, hogy Európában egységesítsük a címkézést, hiszen különben abba a veszélybe futunk, hogy minden egyes címkézés esetén új módszert alkalmazunk, és ez nyilván egy olyan téma, amiről az állampolgárok sokat beszélnek. Tehát ha valami teljesen újat vezetnénk be, talán az jó ötlet. Ezen kívül nagyon heterogén az európai piac. A nagy gyártók távol keretről importálnak, például Törökországból is sokat importálnak, és szeretnék arra utalni, hogy néhány déleurópai országban továbbra is a kis és középvállalkozásoknak nagyon nagy spektruma található meg, és ők nem nagyon támogatják azt, hogy új szabályozásokat vezessünk be. Baden-Württembergben is található egy nagy gyártó, a raportőr megnevezte, Hogyha valaki szeretné ezt megnézni, ezt a gyárat közelebbről, akkor nagyon szívesen megszervezem. Tudom, hogy Lara Romi is Olaszországban azt javasolja, hogy néhány üzemet látogassunk meg. Talán akkor jobban megértenénk ezt az egész folyamatot. Nagyon nagy a különbség a férfiak és a női fogyasztók között. Én elolvasom, hogy miből van a textília, aztán ki is vágom a címkét, mert engem csak zavar a viselésben. És érdekelne engem, hogy azok az allergiák, amelyeket a textíliák viselése vált ki, az elmúlt 5-6 évben nőtt-e, mik az adatok? Én nagyon támogatom azt, hogy például a gyermekruhák címkézésénél föltüntessük különösen óvatosan az anyagokat. Úgyhogy előre örülök a vitának. Köszönöm. Much, uh, Mrs. Gebhardt. Köszönöm szépen, Gebhardt asszony a szó. Ja, äh, Köszönöm szépen. Látom, hogy nagy érzelmeket kavar fel ez a vita. Nyilván, ahol emberekről, egészségről, biztonságról van szó, ez nagyon fontos vita. Manders úr feltett egy kérdést, és Schwab úr is említette. Igen, én például mindig megnézem a címkét, mert allergiás vagyok bizonyos textíliákra, úgyhogy én nagyon is örülök annak, hogy föl van tüntetve ez az információ, és különösen annak, hogy a saját anyanyelvemen is. Úgyhogy szerintem elengedhetetlen az, hogy valóban a címkén minden információt feltüntessünk, ami a vásárlott érint. Én néha eleve a férjemet kérem meg, hogy nyúljon hozzá a textíliához, olvassa le a címkéről, hogy allergén tartalmaz-e, mielőtt egyáltalán megfognám azt az anyagot. Úgyhogy szerintem nagyon fontos, hogy ezeket az információkat feltüntessük. Ezen kívül. Az, hogy eh, ilyen címke áradat áraszt el minket. Szerintem ez nem a jogszabályoknak az eredménye, hanem egyszerűen a gyártók követik ezt a gyakorlatot. Németországban, ha valamit eladnak, ha csak Németországban forgalmazzák, akkor például nincs oka annak, hogy minden nyelven feltüntessük elég németül. Olaszországban olaszul, Máltán, Máltán. Tehát igazából a gyártó az, aki dönt arról, hogy a címkére mi kerüljön rá, csak ők meg akarják sporolni a munkát, és eleve agy címkén mindenféle nyelvet fel akarnak tüntetni. De hogyha így akarják eh, ezt, akkor ne akadályozzuk őket ebben. Vagy az a javaslat, hogy egy nyelvet alkalmazunk minden egyes tagállam, az számomra ez elfogadhatatlan, hiszen vannak, sőt nagyon sokan vannak, akik idegen nyelveket nem beszélnek, az Európai Unióban, vagy az egész világon nem várhatjuk el tőlük, hogy mindenki azt az egy nyelvet ismerje. Úgyhogy szerintem ez egy olyan javaslat, amit egyáltalán nem is kell megvitatnunk hogy döntsenek maguk a gyártók arról, hogy mi szerepeljen, milyen nyelv szerepeljen a címkén. Ne a jogalkotók. Harmadik megjegyzésem. Az új szálak, új textíliák engedélyeztetése. Józan jogszabályt kell alkotnunk. Például lehetne hogy Európában, amikor új szálakat vezetünk be, akkor egy közös európai nevet vezetünk be. Hiszen ha ez új termék, akkor eleve egy közös nevet találhatnánk. És ez lenne a szál előállítójának a kötelessége. De tudom megint, hogy ez is ellenállásba ütközne, hiszen az állampolgárok már csak a reklámok miatt is más és más elnevezést szeretnének, hiszen a szavakkal, bizonyos nyelveken szójátékokat lehet űzni. Úgyhogy szerintem az előállítókat nem feltétlenül érdekelni egy ilyen javaslat. Bár ez lenne a leg hát hatékonyabb arra, hogy a bürokráciát csökkentsük. Úgyhogy van még néhány pont, amiről beszélnünk kell. Így aztán nagyon jó az, hogyha a gyártóval, sőt a szállak feltalálóival, kidolgozóival is egyeztetünk, hogy mi lehetséges egyáltalán, és utána haladunk tovább. Ezzel szeretném zárni. Mindenképpen szükséges, hogy értelmezhető legyen a címkén feltüntetett információ, hogy ha megvette az ember a ruhadarabot, akkor hogyan uh, tisztíthatja azt. Lehet mosni, nem lehet mosni. Egyetértek Schwab úrral és Alde Móze hogy új piktogramokat dolgozzunk ki. Én azt gondolom, hogy ez nem jó ötlet. Az emberek már a régi piktogramokat ismerik, tudják, hogy mit jelentenek. Ha most találunk ki újat, szerintem nem éri meg. Köszönöm. Well, thank, uh, th- thank you all very much. I think for a while... Köszönöm szépen ezeket az érdekes hozzászólásokat. Nem tudom, hogy kére még valaki szót. Hogyha nem, akkor Gyurau úrnak adom meg a szót a bizottság részéről, hogy válaszoljon az elhangzottakra, illetve esetleg további megjegyzésekkel éljen. Mielőtt azonban ezt tenném, üdvözlöm a tanács képviselőjét, Swan urat, aki a munkacsoport vezetője. Örülök, hogy eljött ma reggel. Thank you, Chairman. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy lehetőséget ad arra, hogy megjegyzésekkel éljünk, illetve reagáljunk az elhangzottakra. Először is hangsúlyozni szeretném, hogy ez a rendelet az Európai Bizottság egyszerűsítési programjának gyümölcse, illetve azzal összhangban van. Három különböző területet szeretnénk egy rendeletbe fogni, ez a célunk. Így időt takaríthatunk meg a gyártóknak, a nemzeti hatóságoknak, illetve az innovációt segíthetjük elő, valamint ez előnyére lehet a fogyasztóknak is, illetve a termékek piacra helyezét, helyezését is segíti. Szeretném elmondani önöknek, hogy a rendelet hatáskörének kiterjesztése aggodalomra ad okot, hiszen ez egy egyszerűsítésre vonatkozó próbálkozás volt, ahogyan elmondtam, és nem az volt a célunk, hogy a címkézés minden részére kitérjen ez a rendelet, tehát a textil ágazat területén minden címkézési kérdés lefedjen. Tudomásom szerint az Európai Bizottság rendelkezésre áll, és a textil termékek címkézésére vonatkozó vitában részt kíván venni. Szeretnénk, hogyha ez a rendelet minél előbb elfogadásra kerülne, hiszen minden érdekelt fél számára konkrét előnyöket hozhat. a textiltermékek címkézése, címkézését és ezt a rendeletet, hogyha együtt tárgyaljuk, akkor ez nehézségekhez vezethet, de készen állunk a vitára, illetve az érdekelt felekkel és a tagállamokkal is konzultáltunk már a múltban a különböző kérdéseket illetően. A következő eredményre jutottunk. Egyértelműen eltérnek az érzelmek, ha fogalmazhatok így, az érdekelt felek, illetve a tagállamok másként vélekednek a címkézésről. 2005-ben az Európai Bizottság egy javaslattal élt, a származási országot kívánta megjelölni bizonyos textiltermékeken. Ez a javaslat 2005 óta van a tanács asztalán, és egészen mostanáig a tagállamok nem jutottak megállapodásra, nem tudtuk bevezetni ezt a címkézést. Ezen kívül, hogyha más címkékről is vitázunk, akkor ez nagyon sok időt vesz majd igénybe. Ezt szeretnénk megtenni a bizottság részéről, de ahogyan korábban is hangsúlyoztam, ezt inkább a rendelet mellett kívánjuk megvitatni, hiszen a gyártók, az állami hatóságok, illetve a fogyasztók számára az lenne előnyös, hogyha a jelenlegi rendeletet sikerülne egyszerűsíteni. Ez a célunk. De értékelni kívánunk olyan kérdéseket is, mint például az egészségügyi, a környezetvédelmi problémák, a kezelési útmutató. Erre vonatkozóan hatástanulmányokat kell készíteni, hiszen ezeknek a tanulmányoknak az eredménye meggyőzheti az érdekelt feleket, illetve a nemzeti hatóságokat arról, hogy egy vagy másik irányba kell tovább lépni. Jelenleg ez két vagy három évvel meghosszabbítaná az előttünk levő rendelet elfogadását. Ami a szabványosítás, standardizálás kérdését illeti, jelenleg folyik erről a vita a tanácsban. A tárgyalások nagyon jó ütemben haladnak. Azt mondhatom, hogy bizonyos változtatások történtek a szövegben, de összességében egyetértés mutatkozik arra vonatkozóan, hogy a komitológia eljárás keretében a függelék részt változtassuk, és miután a rendelet elfogadásra kerül, azonnal megindul majd ez a folyamat. Ami a nyelvek használatát illeti, minden tagállam nyelve ugye egyértelmű követelmény, hiszen az adott országban élők számára ez a fontos. Az Európai Uniós tagállami delegációk mindig hangsúlyozzák azt, hogy vagy bevesszük a rendeletbe, hogy a címkének az adott ország nyelvén is lennie kell, tehát a nyelvét is tartalmaznia kell, vagy pedig nem értenek egyet ezzel a rendelettel. Rendelkezésükre állok, bármikor válaszolok további kérdésekre, illetve bármilyen kérdést szíves, szívesen tisztázok, bármikor fölvehetik velem a kapcsolatot, hogyha további ilyen kérdéseik lennének. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm, hogy ilyen szorosan együttműködött velünk ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Mendorz úr szeretne megosztani néhány gondolatát, velünk szeretné megosztani néhány gondolatát a hozzászólásokkal kapcsolatban, és aztán majd én lezárom, és az ütemtervről is javaslatot teszek. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm mindenkinek, aki hozzászólt. Először is szeretném megmondani, hogy a szabályokkal kapcsolatban örülök, hogy így állnak a dolgok, ugyanis a belső piacsal kapcsolatban vannak olyan szabályok, amelyeket átültettek a nemzeti szabályozásba. Tehát már régóta amellett vagyok, hogy a, az EU részéről hozunk létre szabályokat, ahelyett, hogy mindenütt másmilyen legyen. Voltak, akik azt mondták, hogy nincs szükség új dolgokra. Nekem sincsen, de én azt mondtam, hogy egyszerűsítsük a címkéket, ha lehetséges. Tehát nem újakról beszéltem, hanem hogy ezeket egyszerűsítsük, és a szabványosítási módszerek, az engedélyezési módszereket. Tehát azt hiszem, hogy mindenki, aki hozzászólt, ugyanazt a célt állította maga elé, ezért szeretnék most egy tájékoztató dokumentumot, mert több tájékoztatásra van szükség, hogyha 27 vagy 23 nyelven akarják ezt a gyártók és a fogyasztók, akkor rendben, hát ezt a piac diktálja, de azért kértem, hogy tájékoztassanak, hogy tudjuk, hogy mit akarnak a fogyasztók, és mit akarnak a gyártók. Tehát várom ezt a dokumentumot, és örülök, hogy a koordinátorok már is úgy döntöttek, hogy egy ilyet előállítanak és reméljük, hogy a bizottság is az ismereteivel, hiszen már évek óta foglalkozott ezekkel a kérdésekkel, szintén hozzájárul ehhez a kérdéshez. Tehát mind a fogyasztók, mind a gyártók véleményével meghozhatjuk a döntéseket. Aztán a reach kapcsolatban, és mondta az egyik kolléga, hogy vigyázni kell, mire is? a, a veszélyes anyagokra, és a REACH pont ezzel foglalkozik, tehát az új vegyi anyagok, hozzáadott anyagokkal, tehát ezeknek is meg kell felelni a REACH-nek, és ezért nem, nem kell párhuzamosan ezt tennünk, mert egyszerűsíteni akarjuk a dolgokat. Tehát nem, nincs szükség új piktogramokra, hanem csak azt akarjuk megvizsgálni, hogyha a, az szerzői jognak a költségei olyan magasak, akkor mit tegyünk, hogyha nem drágák, akkor megtarthatjuk őket, de hogyha igen, akkor kell alternatív megoldásra is gondolnunk. Tehát ehhez is tájékoztatásra van szükség. Aztán volt, aki arról szólt, hogy ebbe a rendeletbe a kis KKV-k számára is biztosítsunk beruházási lehetőségeket. Hát ez inkább a Költségvetési Bizottságnak a feladata, mint a miénk, de hát azért elgondolkodhatunk róla. Aztán az ütemtervet illetően. Általában szoros szokott lenni az ütemterv a prioritások miatt. De hát, hogyha úgy tűnik, hogy ezt az ütemtervet lehetetlen elérni, akkor eltolhatjuk, de akkor arra is kell gondolni, hogy akkor még tovább el kell tolnunk, tehát gondoljuk a prioritásokra, amelyeket ütemtervekhez kötünk, tehát ezért kell nyomást gyakorolni ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hiszen már évek óta foglalkozunk vele, és ezért jó lenne, hogyha januári plenárison már szavazhatnánk róla, de egyetértek azzal is, hogy jól kiegyensúlyozott javaslatra van szükség, és akkor lehet, hogy egy-két hónappal több időre van szükség, ez rendben van, de azért szeretném mégis ezt a januári időpontot megtartani, ha lehetséges. Köszönöm szépen, és az árnyék jelentéstevőkkel és másokkal is szívesen dolgozom együtt. Elnök, köszönöm szépen a javaslatom az eljárást illetően a következő. Egy hét múlva lesz újabb ülésünk, egy, egy napos ülés, tehát azt javaslom, hogy a napirendbe egy rövid időt állítsunk be, nem hosszú vitát, mint most, az ütemtervvel kapcsolatban. És talán az is segítene, hogyha a vitát a megközelítésre koncentrálunk. És Gyurau úr emlékeztetett rá, hogy ez egy egyszerűsítési folyamat a textil nevekkel és címkékkel kapcsolatban. E, tehát itt nem a biztonsági e, kérdésekről van szó, hiszen azt a REACH és mások is lefedik. Tehát a kezelési és a környezetvédelmi címkázéssel kapcsolatban lehet, hogy kell valamit tennünk, és a bizottsághoz is fordulhatunk. A bizottság megragadhatja az alkalmat arra is, hogy egy saját kezdeményezésű jelentést is indítson, hogyha ezt akarják tenni, akkor, és én itt nem akarok javaslatot tenni, akkor azt javasolnám, hogyha jövő héten egyességre jutnak a megközelítést illetően a jelentéstévővel, akkor akkor a bizottság javaslatával együtt ennek megfelelően kell az ütemtervet megállapítani. Gyurao úr említette azt is, hogyha a hatályt kiterjesztjük, annak minden, milyen hatása lesz, hiszen amikor korábban ezt megtettük, és tehetünk mi is, csinálunk mi is saját hatás tanulmányt, hiszen megvannak az eszközeink hozzá, de meg kell állapítanunk, hogy mit akarunk ebben a tájékoztató dokumentumban, tehát határozzák meg pontosan, hogy mit akarnak, és realista ütemtervet állítsanak föl. Lehet, hogy bizonyos forrásokból már ezt az információt meg lehet szerezni, és biztos vagyok benne, hogy ebben is segíteni tud a bizottság. Tehát, ha lehetséges, akkor azt szeretném kérni, hogy ezt a tervező munkát ezen a héten tegyék meg, és aztán jövő héten kedden reggel vagy délelőtt ezt a munkatervet bemutathatják, és ez azt hiszem, hogy mindenkinek segítene. Tehát ezt a megközelítést javaslom mindenkinek, mert hogyha jól megtervezzük a munkánkat, akkor a végén a munka valóban jobb minőségű lesz. És remélem, hogy ezt mindenki el tudja fogadni. Köszönöm. Én örömmel elfogadom és vannak olyan tagállamok, akik ugyan nincsenek benne ebben a szabályozásban, ahol a kezelési utasítást kötelező rá tenni a címkére, akkor, hogyha ezt harmonizálnánk, akkor ez mind az ipar, mind a fogyasztók számára hasznos lenne. Elnök, köszönöm. Most akkor nézzük, ezt az, lezárom ezt a témát, és nézzük a következőt. A mérésügyi irányelvek hatályon kívül helyezése. És nagyon örülök, hogy Anya Weisgerber az, aki már nagyon sok irányelv e, előadója volt, e, ezt a e, az ügyet is magáévá tette. Az árnyék jelentéstevőknek a neveit még nem ismerem. Tudom, Rüle hogy hozzá fog szólná, szólni. Uh, a szocialistáknak ki a jelentéstevője? Gebhardt asszony. Jó. Jó. Uh, we also have Uh, uh, I'm not sure who is speaking for... Az uh, vállalkozási főigazgatóság nevében kiszól majd hozzá. Antoni úr, Otoni úr, a felelőse ennek az anyagnak. Később akkor ő is szót kap. És a tanácsnak van-e képviselője itt? a tanács munkacsoportjának az elnöke is itt lesz majd. Jó, hát akkor mindenki felsorakozott. Először tehát akkor a jelentéstevő, aztán az árnyék jelentéstevő következik, és bárki más, aki még szeretne hozzászólni. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender Malcolm Haber. Vielen Dank auch für die nette Einführung. Köszönöm szépen, Malcolm. Köszönöm ezt a bevezetőt. megint csak egy ilyen technikai jellegű anyag, de nagyon érdekes anyag. És gondolom, hogy mindenki egyetért abban, hogy a tervezet az kevesebb bürokráciát fog biztosítani. Egyszerűen azért, mert olyan mérési egységeket ír elő, amelyek sokkal egyszerűbbek, de majd részletesen meg kell vizsgálnunk. Nagyon érdekes ez a javaslat hiszen sokan említik azt, hogy a bürokráciát csökkenteni kell. Vannak európai szabályok, jogszabályok, amelyeket meg lehetne szüntetni. De ugyanakkor nagyon érdekes, hogy a különböző tagállamok vagy különböző időszakokban mégiscsak úgy szavaznak, hogy ne, mégse szüntessük meg a jogszabályt, mégse töröljük el. Mégis miért lenne hasznos a hatályon kívül helyezés? Például a, az egyes alkoholos italoknak az alkoholtartalma, vagy az bizonyos űrmértékek mérésére használt egyes gépeket, eszközöket egyre kevésbé használják, egyszerűen azért, mert már eljárt felettük az idő. És a gyakorlatban alig lehetne érezni a változást, hiszen itt 120 millió eurónyi piacot érint ez az üzlet, de egyáltalán Európában már csak négy olyan cég van, amely ilyen mérőegységeket, mérősi eszközöket állít elő. A 70-es évekre vezethető vissza ezeknek a története, akkor még volt értelme ezek használatának, de ma, és ez megint nagyon érdekes, a bizottság javaslatával kapcsolatban, Egyszerűen eljárt felettük az idő, éppen azért, mert egyszerűen már nemzetköziek a szabványok, így idejét múltakká váltak ezek az eszközök. Az EU-ban gyakran a szabványosítás éppen azért volt szükséges, hogy mi legyünk a piacvezető a nemzetközi piacon is. De most lezárult ez az út, mert már a 70-es években el kezdődött ez a folyamat, és léteznek ezek a nemzetközi szabványok. Nagyon érdekes beszélgetést folytattam a bizottsággal, és lennének még kérdéseim, úgyhogy szeretnék ezekre választ kapni. Az én kérdésem a következő. Mennyire léteznek nemzetközi szabványok ezeken a területeken, és mennyire hasonlíthatok össze az EU normákkal. Hiszen az egyes tagállamokban néha hangzottak el olyan vélemények, hogy a mi normáink, a mi szabványaink keményebb előírásokat diktálnak, mint a nemzetközi normák, vagy egészségügyi, vagy biztonsági okoknál fogva de véleményem szerint valójában ez nem így van. A következő kérdés. Hogyha a hatályon kívül helyezés megvalósul, akkor a belső piac működését ez hátráltatja el. Hogyha európai szinten valóban a mérésügyi irányelveket hatályon kívül helyezik, akkor az egyes tagállamok megfontolják-e azt, hogy esetleg a tagállamon belül külön irányelveket helyeznek hatályba. Ezen kívül mi, mint parlament, milyen javaslatokat teszünk annak érdekében, hogy a bürokráciát csökkentsük. Véleményem szerint két alternatíva van erre, létezik. Az egyik, hogy minden irányelvet hatályon kívül helyezünk, ahol egyszerűen már nincs rájuk szükség, mert egyszerűen a mérőeszközöket már nem használják, vagy egyszerűen a nemzetközi irányelvek megfelelő szabványokat diktálnak. Vagy, és ez a másik alternatíva, például az Agri főigazgatóság ezen gondolkozik, hogy például a magvak mérésére használt eszközöknél, vagy az alkoholtartalom mérésére, ők külön mérési formákat javasolnak. De már így is annyira bonyolult a helyzet az egyes tagállamok között, hogy melyik irányelv az, hogy úgy lehessen hatályon kívül helyezni, hogy nincs szükség a helyére más jogszabályt hozni. bizonyos tagállamok ellenzik egyáltalán az ilyen hatályon kívül helyezést. Akkor a következő javaslatom az. Jó, helyezzük hatályon kívül az irányelvet, de ha mégis a helyén egy űr keletkezik, akkor a 2004-es mérőeszközökről szóló irányelv, keret irányelvben tudnánk szabályozni a keletkezett űrt, hiszen az a 2004-es irányelv egy tényleg egy nagyon átfogó keret jogszabály. És akkor az én javaslatom a következő lenne tehát hatályon kívül helyezzük a mérésügyi irányelveket, de hogyha tényleg mégis európai szinten jogszabályra van szükség, akkor ebbe a 2004-es keretjogszabályba illesszük bele. Egyébként ezzel kapcsolatban most folynak a konzultációk, lehetőség van arra, hogy a tagállamok véleményét meghallgassuk. És hogyha tényleg kiderül, hogy egy űr keletkezett, egy jogűr, akkor, amikor felülvizsgáljuk ezt a keretjogszabályt, akkor meg lehetne oldani ezt a problémát. Vagy köttünk egy nemzetközi egyezményt, mi szerint most hatályon kívül helyezzük az irányelvet, de hogyha mégis szükség van valamilyen szabályzásra, akkor a keret jogszabály átvizsgálásakor ezt megtesszük. De ez technikai probléma. Véleményem szerint ez nem torpedózhatja meg az egész javaslatot. Az első párbeszéd, megbeszélés a bizottsággal azt mutatja, hogy elég kedvezőek a tapasztalatok, és be fogom nyújtani a jelentésemet. Végül szeretnénk mindenkit meghívni, hogy jelentkezzen nálam, ha valamilyen elképzelése, ötlete van. Mert hogyha eleve azzal indítanánk, hogy minden frakciónak be tudjuk mutatni a jelentést, akkor végre, mint parlament, egységes frontot alkothatnánk, és mondhatnánk, hogy példát tudunk mutatni, hogy ebben az esetben a bürokrácia ellen hogy lép fel a parlament. Ez nagy sikere lenne a parlamentnek. Hogyha ezt elérjük, akkor nagyon szoros az ütemterv javaslatom, Ma folytatjuk az első eszmecserét. Október 6-án hatástanulmányt mutat be a bizottság. Október 16-án én nyújtom be a jelentésemet. Ez azt jelenteni, hogy november 3-án, 4-én lenne a következő megbeszélés november 6-a lenne a módosító indítványok határideje, bár ideális lenne, hogyha eleve bevehetném ezeket a jelentésbe. November 16-a az átdolgozott módosító indítványok, és aztán még ebben az évben szavazhatnánk a plenárison. Tudom, nagyon szoros az ütemterv, de jó lenne, hogyha meggyorsítanánk a folyamatot. Köszönöm a figyelmüket, és előre örülök az együttműködésnek. Well, thank you very much, Ms. Köszönöm szépen ezt a nagyon is átfogó elemzést, és üdvözöljük az ütemtervet is, azt hiszem, hogy ebben egyetérthetünk jó lenne, hogyha a jövő héten a hatástanulmányi vitára is megfelelő időnk maradna. Gebhardt asszonyé a szó először, és utána következnek a többi árnyékjelentéstevők. Köszönöm. Fájsz Gerber asszonynak is köszönöm. Nagyon átfogó volt a bevezetője, és az alternatívák bemutatása. Én úgy gondolom, hogy mindenki egyetért azzal, hogy a bürokráciát csökkenteni kell. Ezzel kapcsolatban szeretnék hozzászólni. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy kétszer föltettem már egy kérdést a bizottságnak, ez a harmadik alkalom, még mindig nem kaptam választ. A bizottság mindig azt mondta az eszmecseréinken, hogy igen, ezt a nyolc irányelvet hatályon kívül tudjuk helyezni, idejét múltak, előregettek, nincs rájuk szükség már. Én azt gondolom, részben ez igaz, de ugyanakkor arról is hallunk, hogy bizonyos tagállamok nem ezt a véleményt képviselik, és azt mondják, nem, ez nem lehetséges. Ezzel kapcsolatban a következőt kérdeztem. Hány ilyen tagállam létezik? Melyik tagállamok ezek, amely problémásnak látják a hatályon kívül helyezést, és főleg miért nem akarják a nyolc irányelvet hatályon kívül helyezni. Én ennélkül az információ nélkül nem tudok döntést hozni hogyha tényleg hatályon, ha tényleg előregedettek lennének ezek az irányelvek, akkor nem tiltakozna ennyi tagállam. Úgyhogy engem nagyon érdekel, hogy mi az oka annak, milyen érdekek diktálják azt, hogy a hatályon kívül helyezést ellenzik. Talán egy jogűr keletkezik? hiszen a mérési eszközöket illetően már létezik egy harmonizáció ha valóban űr keletkezik, akkor minden egyes tagállam saját jogszabályt fog hozni, ami széthúzáshoz vezet majd a belső piacon. Következésképpen bekövetkezik a protekcionizmus, pont az, amit el akarunk kerülni. Úgyhogy Gerber asszony, jól meg kell fontolnunk, és minden irányelvet külön-külön meg kell vizsgálnunk, így aztán nem tudom ma megmondani, hogy egyetértek-e az ütemtervével. Konkrét adatokra van szükségem. Egyébként már többször kértem ezeket, és még mindig nem kaptam meg. Thank you very much. Uh, Mr. Buzoy. Köszönöm szépen, Buzoy úr, a szó. Románul fogok beszélni, mondja a képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Tudom, illetve szeretném Weisberger asszony, szeretnék -e Weisberger asszonynak gratulálni ehhez a bevezető beszédhez. Az elvek nagy része nem okoz problémát, de azt hiszem, hogy azok a kérdések, amelyeket a jelentéstevő asszony bevezet, az nagyon is ide való, ideillő, és figyelembe kell őket venni, mielőtt végső döntést hozunk. Ahogy tudom, a tagállamok már bizonyos technikai előrásokat bevezettek, és az irányelv eredményeként nemzetközi szinten is előrelépés történt, mert alkalmazkodtak hozzá. Ugyanakkor tudom, hogy ez az irányelv olyan módszereket is elemez, amelyek már elavultak. A bizottság mindig meg akarta könnyíteni a vállalkozásoknak a helyzetét. Ugyanakkor ezeket az irányelveket egymagukban kell értékelni. Például Például az alkohol szeszfokmérőknek a kérdését. Vannak más irányelvek, amelyek foglalkoznak az ilyen méréssel. Tehát a, ennek az irányelvnek a kezelése nem okozna problémát, de ugyanakkor biztosítani kell, hogy más érvényben lévő szövegekben is figyelembe vezék, vegyék ezeket a mérőeszközöket. Ez az irányelv az áruk szabad mozgásának nem okoz akadályt, és arra is kell gondolni, hogy a, a gyártók a világ más országaiban leggyakrabban használt mérőeszközöket felhasználják, és szabványokat. Végül pedig a bizottság javaslatát a frakciónk támogatja, ugyanakkor nem lehet végső döntést hozni, mielőtt a jelentéstevő asszony kérdéseire választ ne kapnánk. Uh, thank you very much, Mr. Busoy. Mrs. Rula. Also ich möchte mich auch bei Frau Weisgerber Köszönetet szeretnék mondani én is a raportőr asszonynak, kitűnő munkát végez. Én nagyon érdekesnek tartom azokat az alternatívákat, amelyeket felsorolt. A bürokrácia csökkentését nagyon fontosnak tartom, de amikor konkrét dolgokról van szó, néha ez nevetségessé válik. Amikor a hatályon kívül helyezés ahhoz vezet, hogy nemzeti szinten új jogszabályok szülessenek, akkor pont az ellenkezőjét érjük el. Nagyon fontosnak tartom, hogy esetleg a mérőeszközökről szóló keretjogszabályba, az MID keretjogszabályba beleintegráljuk ezeket a tartalmakat. Miért nem tettük ezt eddig meg? Miért kell párhuzamosan dolgozni ugyanabban a témakörben? Hiszen ez logikus lépés lenne. Azért, hogy megint azt mondhassuk a nyilvánosságnak, hogy csökkentettük a bürokráciát, vagy tényleg csökkenteni akarjuk. Miért nem a legkevesebb ellentmondással járó megoldást választjuk, nevezetesen a keret irányelve való beiktatást. Uh, Mr. Kozisnik. Krasisnek úr szó. Pane předsedo, já bych chtěl také poděkovat zpravodajci. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönettel tartozom a jelentéstevő asszonynak a bemutatásért. Úgy gondolom, hogy konszenzus sikerül majd kialakítani az alapelveket illetően, hiszen az Európai Uniós jogszabályok egyszerűsítését kívánjuk megvalósítani. Hadd utaljak az első napi rendi pontunkra, ami a textil áruk címkézésére vonatkozott. Ez a javaslat is ugyanabba az irányba halad, az egyszerűsítést tűzte ki célul, azonban eltérő, eltérőek a vélemények, hiszen ugye mindannyian használunk textiltermékeket, ingeket, öltönyöket, stb. De nem vagyunk ugyanilyen ö, szakértői például a gabona hektoliter tömegmérésének. Tehát itt bürokratikus kérdésekről is ö, döntenünk kell. Megértem az ellenvetéseket, illetve a megjegyzéseket is. Figyelembe kell venni az időzítést is. Egy ideális kompromisszum az lenne, hogy elfogadjuk a bizottság javaslatát, amely a rendelkezés a rendelet visszavonására vonatkozik, illetve egy öt éves újravizsgálatot vázol fel elnök. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a vitát, nagyon konstruktív és hasznos megjegyzéseket hallottunk, amelyek nagyon jól mutatták, milyen bonyolult kérdésről van szó. Ott tűn úrnak adom meg a szót a bizottság részéről. Nem tudom, hogy minden elhangzott megjegyzésre választ tud majd, el, majd, e, majd adni, de talán esetleg a jövő héten visszatérhetünk majd erre a kérdésre. Thank you, Mr. Chairman. Good morning. Köszönöm szépen, elnök úr, mindenkit szeretettel üdvözlök. Először is szeretném megköszönni ezt a nagyon jó előadást az előadó részéről, Weisberger asszony részéről nagyon jól felvázolta a kérdéseket, és két konkrét kérdése is volt a nemzetközi szabványok minőségét illetően, ami nyolc esetből hétben nemzetköziek valóban, tehát hasonló minőségűek, mint amelyek már az irányában léteznek. Kivéve a gumiabroncsnyomás mérőkben, amely még nem érte el a nemzetközi szabványt. De mi ezt már javasoljuk, és az Európai Szabványügyi Testületnek adunk egy hatáskört, hogy javítson ezeken a gumiabroncsnyomás mérőkön, mert új szabványok vannak, és ebben a keretben is egy szabványt kellene kidolgozni, és különböző szervezetekkel működünk együtt, akár harmadik országokból, amelyek a jelenlegi szabványon dolgoznak. Nos, ez a jelenlegi helyzet. A másik kérdés illetően, mi történik, hogyha hatályon kívül helyezik a belső piacon ezt? Ez nem jelent majd problémát, hiszen a közös szabályozási elv létezik, és a legtöbb termék az nemzetközi szabálynak megfelel és működnek, és többször kértük már a tagállamoktól, hogy vannak-e konkrét kereskedelmi akadályok az iparban. A gyártók ebben a 8 termék sorban 100 millió eurót termel egy évben, amely az ipari termelésnek egy kis része. Ha vannak problémák, akkor kértük, hogy jelezzék nekünk, de nem jelezték. A nemzetközi kérdésnek, kereskedelemben nincsenek akadályok nem tudta konkrét példákat felhozni. Nem olyan régen a a Rüle, ahogy Réla Összön is emléket, említette, a felülvizsgálatát kezdtük el az MID irányelvnek, hogyha, jó, hogyha emlékeznek rá, akkor ezt elfogadták, tehát, hogy 2011 áprilisára jogalkotási javaslatokat fognak előterjeszteni, hogyha ezek indokoltak. Júliusban újra megkértük a tagállamokat, hogyha van bármilyen fajta bizonyítékuk arra, hogy valami is akadályozza a kereskedelmet, ezzel a javaslattal kapcsolatban, tehát hogy hatályon kívül helyezzük ezt az irányelvet szeptember 30-át adtuk meg nekik határidőnek, de még senkitől sem kaptunk konkrét választ. Várunk, és jövő héten beszámolunk róla, nem csak a hatástanulmányáról a javaslatunknak, hanem arról is tájékoztatunk majd, hogy vannak-e olyan tagállamok, amelyek előálltak valami bizonyítékkal, amely bármilyen fajta intézkedést igényelne. Már a tanácsban is beszéltünk róla, hogyha előállnak ilyen bizonyítékokkal, akkor készen állunk arra, hogy a 2011-es felülvizsgálat során, amelynek most készítjük elő a lépéseit, sőt egy rövid hatástanulmányt is jövőre, akkor a jelentéssel előállunk, és hogyha van ilyen új bizonyíték, akkor előállunk a jogalkotási javaslattal is, hogyha a kockázatok, az akadályoknak a volumene és a hatása a belső piacra mindezt indokolja. Tehát kicsit furcsa, hogy nincs itt az elnökségnek a képviselője, remélhetőleg itt lesz a jövő hiten, hiszen, és ez volt Gebhardt asszonynak a kérdése is, vannak abban a nyilvános dokumentumban olyan elemek, ezt 2008 májusában adtuk ki, amely a kulcselemekről beszél, és arról szól, hogy 11 és 15 tagállam is van, akik a határon kívül helyezés mellett tették le a voksukat, és 6 és 10 közötti, akik inkább egy szabályozó megközelítést kedvelnének, attól függően, hogy milyen mérőkről van szó, milyen eszközökről van szó. Tehát az e, esetekben különbözőek a tagállamok, különböző érvekkel állnak elő, tehát tulajdonképpen az álláspontoknak keverékét, nagy keverékét látjuk, és szeretnénk további eszmecserét folytatni. Technikai szinten áprilisban leálltak a munkacsoportban ezek a tárgyalások, és ha jól tudjuk, akkor a svéd elnökség nem tekinti sürgősnek ezt a kérdést. És Rila asszony is mondta, hogy ez valóban nem sürgős, hiszen mi nem látunk problémákat a piacon, egyetlen szinten sem, Épp ezért a jobb szabályozás keretében úgy gondoltuk, hogy ezeket a kis irányelveket, amelyek már elavultak, és amelyeket a nemzetközi szabványok már úgyis lefetnek, azokat helyezzük hat, hatályon kívül. De miután nem láttuk, nem jeleztek nekünk problémákat, akár kereskedelem, akár más területen, hát nem látjuk egyelőre, hogy mit tegyünk, várunk továbbra is a tagállamok véleményére, és hogyha hát most már eléggé szkeptikusan állunk ehhez, mert egy nappal a határidő előtt nem úgy néz ki, hogy kapnánk. Lehet, hogy holnap özönlenek majd be ezek a javaslatok, de mi minden esetre nyitottak vagyunk a javaslatokra, amelyeket a jelentéstevő is felsorolt, és megpróbálunk a tanácssal egyezségre jutni, de hát a tanácsnak is kellene reagálni ezekre a kezdeményezésekre. Nem kaptunk tőlük új javaslatokat. Tavaly áprilisban megkértük őket például, hogy a koreper szintre vigyék ezt át, hiszen mi egyelőre csak a szakértői szinten tárgyalunk, tehát szeretnénk, és konkrét javaslatot is tettünk a, ehhez, erre, hogy a koreper szintre emeljük, de nem kaptunk rá semmi választ. Tehát sajnálom, hogy nem tudjuk meggyőzni a soros elnökséget, hogy politikai szintre vigyék, és szeretnénk ennek az okait látni. Tehát reméljük, hogy a jelentéstevővel és az árnyék jelentéstevőkkel és bárkivel mással, aki hozzá akar ehhez járulni, akkor össze tudunk ülni, és jó megoldásokat tudunk létrehozni, amelyben benne lehet egy későbbi elfogadásra, vagy pedig összekapcsolva ezt a rendelettel. De nem tudom, hogy a soros elnökség miért nem akar előrelépni, lépni, és reméljük, hogy a jelentéstevő megközelítés segíteni fog abban, hogy a tanácsra egy kis nyomást gyakoroljunk, amely konkrét megoldásokhoz vezet. Köszönöm. Well, thank you very much for being so candid with us. Köszönöm szépen, hogy ilyen őszinte volt velünk, és hogy hajlandó arra, hogy részletesebb tájékoztatást adjanak még. Mindig szívesen fogadjuk ezt. Azt gondolom, hogy azt érzékeltette velünk, hogy itt nagyon nagy a szerepe ennek a szakbizottságnak, nagy felelősség terhel minket. És hogyha mi egyetértünk, akkor védekező pozícióba kényszerítetnénk a tagállamokat és a tanácsot, hogy reagáljon. A raportőr szeretne reagálni? Lenne még egy kérdésem. Szeretném tudni, hogy jól értettem-e a bizottság képviselőjét. Azt mondta ugyanis, hogy azért tudjuk hatályon kívül helyezni ezeket az irányelveket, mert létezik a kölcsönös elismerés elve. Szerintem a kölcsönös elismerés az a nemzeti jog előtérbe nyomását jelenti a harmonizációval szemben. Ön tényleg jól értettem, amit mondott? Yes, uh, it is based on national laws. We Igen, a nemzeti ter, törvények nem tudják megoldani nemzeti szinten ezeket a kérdéseket a jelenlegi jogszabályok alkalmazhatók, mert nem látjuk, hogy bármilyen kereskedelmi problémát okoznak, tehát a válasz igen. Uh, Mrs. Weisgerber, would you like to conclude? Weisgerber asszony szeretne -e összefoglaló megjegyzésekkel élni, illetve hadd mondjam el, hogy az ütemterv elfogadhatónak tűnik, és szeretném azt is megerősíteni, hogy a jövő heti vitában is kap majd felszólalási lehetőséget, és akkor átadom a szót. Ja, vielleicht noch mal ganz kurz äh, dazu, bevor... Röviden, mielőtt összefoglalnám. Némeny irányelv esetében más irányelvek, például az alkoholtartalom, illetve a magvak mérésére vonatkozó mérési irányelvet befolyásolják. De én se értettem egészen, de most úgy tűnik, hogy az európai szabványokat néha felülbírálják a nemzetközi szabványok. Ez azt jelenti, hogy a harmonizáció szintje megnőtt az európai szintről. Hát akkor nyilvánvaló, hogy néhány tagállam azt mondja, hogy én ebből ki akarok lépni. Ezt azonban csak azt te, akkor tehetik meg, ha a WTO úgy dönt, hogy biztonságos vagy egészséges. Tehát megint csak a nemzetközi szabványok az irányadóak. Nagyon jónak tartom a vitát, és úgy foglalnám össze, igen, mindenki támogatja a bürokrácia csökkentését, igen, bizonyos irányelveket helyezzünk hatályon kívül, de vizsgáljuk meg, melyeket, mi ezeknek az eredménye, és akkor, ahol más jogszabályok már lefedik az irányelv tartalmát, akkor muszáj hatályon kívül helyezni az irányelvet. Más irányelvek esetében, ahol nem ez a helyzet, és az tagállamok azt jelzik, hogy szükség van jogszabályra, akkor várjuk meg az MID keret irányelvnek a felülvizsgálatát, és ha szükséges, akkor az MID keretirányába vegyük be a tartalmat. Hiszen ha új technikák adódnak, akkor nem ragadjunk le a 70-es évek szintjén. De nem egészen értem, a tagállamok felemelik a szavukat a hatályon kívül helyezés ellen. De amikor azt mondjuk, hogy jó, akkor az űrt töltsük ki új jogszabály, akkor meg egyszerre nem javasolnak semmit. Nem értem. Ha szükség van rá, akkor mi, mint parlament, a felülvizsgálatot támogatjuk, de alapvetően a bürokrácia csökkentése a fő célunk. A következő két hétben jó lenne, ha egy olyan jelentést állíthatnánk össze, amelyet minden oldal támogat. Köszönöm az eszmecserét. Thank you very much indeed. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm ezt az energikus munkát, és várjuk a jövő heti vitát a témában. Most pedig lépjünk tovább a következő napi rendi pontra, és ezzel lehetőségünk nyílik arra, hogy három véleményt megvitassunk, ezeket ajánljuk a Környezetvédelmi Bizottság figyelmébe. Három fontos javaslatról van szó, amelyek a gyógyszer termékekkel foglalkoznak, illetve az ezzel kapcsolatos fogyasztóvédelmi kérdésekre. Az új szakbizottsági tagok számára, hadd mondjam el, hogy szakbizottságként lehetőségünk van arra, hogy véleményt küldjünk ebben az esetben az illetékes bizottság a Környezetvédelmi Bizottság, tehát ennek a bizottságnak véleményt küldünk, és ebben a saját nézőpontunkat vázoljuk, azaz a belső piac, illetve a fogyasztóvédelmi aspektusokra hívjuk fel a figyelmet. Itt a jelentéstevőknek nagyon fontos feladatuk van, de az is feladatuk, hogy a szakbizottságunk nevében együttműködjenek az illetékes bizottság szakbizo- ö, jelentéstevőjével, és ez ugye nem mindig egyszerű feladat. Ha megengedik, egy rövid változtatást javasol, javasolnék, hiszen két javaslat egymással összefügg. Ezek a vényköteles gyógyszertermékekre vonatkoznak illetve a közösségi kódex megváltoztatására utaló javaslat is szerepel témáink között. Egy munkadokumentum született ebben a két javaslat témájában, és a koordinátorok úgy döntöttek, hogy két jelentéstevőt is ö, állítanak a téma mellé, és Karrier úr, aki először segíti majd a jelentéstevő munkáját, szintén bekapcsolódik ebbe a feladatba. Buzói úr, a jelentéstevő, aki alaposan belásta már magát ebbe a témába, először neki fogom megadni a szót, és aztán majd általános vita következik a két javaslat témájában. Fjellner úr a néppárt részéről képviseli a Környezetvédelmi Bizottságot, illetve Basztus asszony is itt van, és a második javaslat témájával fog foglalkozni, amely a hamisított gyógyszertermékekkel foglalkozik, illetve Zomer képviselő is itt lesz majd. Egyetértenek ezzel a munkamenettel? Hogyha igen, akkor Búzói úrnak adom meg a szót, majd Karai úrnak, és aztán pedig az árnyék jelentéstevőknek, amennyiben kívánnak hozzászólni a vitához Gerber asszonynak többek között, és ha jól tudom, akkor a bizottság képviselője is eljött. Fjöring úr, Björing úr. Igen, tehát akkor utána a bizottságnak is megadom a szót mindkét javaslat témájában, tehát Buzoi úrja szó először. Köszönöm szépen, elnök úr. Már az idei mandátum keretében is beszéltünk erről a témáról, tehát nem szeretnék most részletekbe bocsátkozni. Szeretném azonban emlékeztetni a tisztelt képviselőket, hogy lényegében miről is szól ez a javaslat. Illetve egy ütemtervet is javasolnék, hogyha a kollégáim ezt jóvá tudnák hagyni, az nagyon jó lenne, a titkárság, illetve a politikai tanácsadók egyetértenek vele. Összességében tehát a következőről van szó a rendelet, illetve irányelv tiltja a vényköteles gyógyszerekre vonatkozó reklámokat. Azonban az érvényben levő jogszabályok nem, nem terjednek ki a gyógyszerekkel kapcsolatos információra. Kimondják, hogy bizonyos informális tevékenység, amely reklámtevékenységnek minősül, minősül, az tilos. Tehát a közösségi jogszabály nem akadályozza meg a, a tagállamokat abban, hogy a témában a saját megközelítésüket kialakítsák. Ennek eredményeképpen olyan helyzet alakult ki, a, ahol egy gyógyszercég, amely különböző európai országokban árusítja a termékét, bizonyos országokban információt szolgáltat a termékkel kapcsolatban, viszont más országokban nem adhatja ugyanezt az információt, pedig mindkét ország az EU része. A bizottság harmonizációt javasol, illetve egyértelmű szabályokat kíván megfogalmazni arra vonatkozóan, hogy milyen információt kell szolgáltatni a betegeknek, a fogyasztóknak, a vényköteles gyógyszertermékekkel kapcsolatban. Úgy érzem, hogy minden európai állampolgár akármelyik tagállamban éljen is, ugyanazt az információt kell, hogy kapja, amely magas minőségű információ kell, hogy legyen. Föl kell ismerni, hogy a betegek különböző csatornákon próbálnak információhoz jutni, általában például az interneten. Nagyon sok rendelkezésre álló információ azonban nem hiteles, és a betegeket összezavarja az interneten talált információja, illetve a nem minőségi, nem hiteles információ. Ezen kívül úgy érzem, hogy meg kell őrizni a reklámtevékenység tiltását a vényköteles gyógyszerek esetében, hiszen nem szeretnénk ezen az igen érzékeny területen reklámokat látni, és nem szeretnénk az USA modelljét sem követni, mert úgy érzem, hogy ez nem szolgálná az EU érdekeit. Hangsúlyozni kívánom azonban, hogy a bizottság javaslatát javítani lehet, egyértelmű szabályokat kell megfogalmazni arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a betegeknek információt szolgáltatni. Először is el kell döntenünk, hogy milyen csatornákon jutnak az információhoz, természetesen meg kell tartani az audio-vizuális csatornákon, tehát a televízió, illetve a rádió segítségével kapott információt, azonban a <clears throat> weboldalak, illetve az orvosi orvosi dokumentumokat támogatjuk. Különösen az idősebbek számára fontos ez, hiszen az idősebbek nem mindig férnek hozzá a, azokhoz az információs csatornákhoz, mint a fiatalabbak. Például számukra az internet nem kínál lehetőséget, nem jelenti ugyanazt a lehetőséget. Tehát itt más megoldásokat kell találnunk, annak érdekében, hogy számukra is információt nyújthassunk. Ezen kívül úgy érzem, hogy teljesen egyértelmű szabályokat kell hozni az internetes információt illetően. A bizottság javaslattal élt ezen a területen, tehát vannak javaslatok előttünk, ezeket lehet még pontosítani, javítani. Úgy érzem, hogy ha egyértelmű szabályok vannak az előzetes engedélyezésre vonatkozóan, illetve vannak hivatalos weboldalak, ahol információhoz lehet hozzáférni a gyógyszertermékeket illetően, akkor semleges és minőségi információt szolgáltathatunk az Európai Uniós állampolgároknak. Most pedig egy ütemtervet szeretnék javasolni és kérem a kollégáimat, hogy fogadják el azt. Correa de Campos úr, illetve Bastos úr arra kérem, hogy ezt fogadják el. A véleménytervezetet november 4-én lehetne megvitatni. Módosít javaslatok határideje november 11-e lehetne. A módosítókról december 1-én vitázhatnánk, és december 2-án lehetne szavazni erről. A Környezetvédelmi Bizottság január 23-án szavaz majd erről a jelentésről. Tehát, hogyha minden simán halad, akkor februárban vagy március elején plenárison is szavazhatunk majd erről a témáról. Köszönöm szépen, elnök úr, és ugye mire, mivel harmadjára beszélünk erről a témáról, ezért nem szeretnék további részletekbe bocsátkozni, de amennyiben kérdések vannak, örömmel válaszolok azokra. Köszönöm szépen. Well, thank you very much indeed for... Uh, Köszönöm szépen. Először is azt, hogy ilyen világosan mutatta be ebben a munkaanyagban ezt a kérdést. És azt hiszem, hogy Korea úr is ugyanezt az ütemtervet fogja betartani. Korea úr, most akkor önt kérem föl, hogy most fogalmazóként első szerepében mutassa be a témát. Először is szeretném megköszönni Krisztián Buzoinak ezt a munkát. Próbáljuk meg a rendeletnek a tartalmát. Bocsánat. akkor inkább az anyanyelvemen beszélnék, és akkor gratulálok még egyszer Buszói kollégának, hogy a két jogalkotási tervezetnek a területét úgy határoztam meg, hogy gyógyszer tájékoztatást biztosít a közvéleménynek elsősorban a szervezeteket akarja megcélozni, akik rendelkeznek engedélyen a piacon. Itt olyan gyógyszerekről van szó, amelyek már átestek a gyógyszerkísérleteken. Milyen korlátozásokat fogadunk el kezdetektől fogva? Először is szeretnénk, hogyha a közvetlen reklámozást megtiltanák a fogyasztóknak, fogyasztók számára. Ezt a módosítást indokoltá teszi az, hogy harmonizálni kell a tájékoztatáshoz való hozzáférést a különböző országokban. Aztán a fogyasztó szuverenitásának az általános elvét is figyelembe kell venni, tehát a fogyasztó szuverén és joga van a tájékoztatáshoz. A gyártó nem tud valóban megfelelő tájékoztatást adni a gyógyszerekről, ezért szabályozni kell az internetet, és vannak hatályozó szabály, hatóságok európai és tagállami szinten, akiknek rendelkezésére áll az, hogy az internetes oldalaknak a tartalmát szabályozzák. Ugyanakkor a tanács álláspontja, és nem tudom, hogy hozzá akar-e majd szólni a tanács képviselője, de minden esetre a tagállamok többsége szemben állt ezzel a módosítással, ugyanis a tanács véleménye az volt, hogy nem éri el a kívánt célt ezek, ez a módosítás. És hogy a szabályozás, a javasolt szabályozás nem biztosítja a különböző e, szabályozó hatóságoknak az ellenőrző e, e, hatáskörét. Számukra ez sokkal nagyobb administratív terheket jelent. És így a fogyasztók egészségét veszélyezteti. És ugyanakkor ez növelheti a közpénzek felhasználásának mértékét is a gyógyszerek előállításával kapcsolatban. A tanács 2009. május 28-án úgy döntött, hogy ezek nem megfelelő intézkedések, mert nem igazán tájékoztatják minőségben a fogyasztókat ez inkább reklám információt jelent csak. Tehát akkor most egy dilemával nézünk szemben, szembe, és először is azt szeretném elmondani, hogy úgy tűnik számomra, hogy az irányel felülvizsgálata és a rendelet felülvizsgálata elhagyható. Szerintem ez nagyon is fontos, hiszen valóban úgy gondolom, hogy javítani kell a tájékoztatáson. A közvélemény hozzáférése e, ezekhez az információkhoz nagyon fontos, és a szakemberek hozzáférése is. Vannak már példák a jó partneri kapcsolatokra e, az ipar és a e, lakosság között. És erre a tapasztalatra kell alapozni az előrelépést. Ugyanakkor a bizottság javaslata nem garantálja ma még a megfelelő rugalmasságot, hogy az információk között különbséget tegyünk, hiszen még nagyon sok munkát kell elvégezni. Tehát itt két vélemény áll egymással szemben, a, a tagállamok végrehajtó hatalmainak a véleménye és más vélemények. A kormányoknak az érvei nem mindig meggyőzőek. Ugyanakkor nem elég a támogatás az irányelv elfogadására a jelenlegi állapotában. Ezért nem tudok egyetérteni az javasolt ütemtervel tehát, hogy november 4-én már bemutassuk ezt a projektet. De felmerül a kérdés, hogy nem kell-e egy délután szentelni egy eszmecserének, hogy ezeket a ö, ö, szempontokat ütköztessük. Ez a javaslatom. Köszönöm szépen. Uh, yes. well, um, thank you. Köszönjük szépen a nagyon átfogó tájékoztatást. Nagyon jó, hogy két raportőr véleményét is hallottuk. Lenne egy megjegyzésem. Ez egy vélemény, amit az Envi felé küldünk, úgyhogy az ő ütemtervüket kell követnünk. Hiszen ha késünk, akkor nem kapnak semmit tőlünk. Tehát buzai úrnak és önnek is tárgyalnia kell az MV-vel. Ha ők január 25-ét akarnak, akkor ehhez nekünk is tartani kell magunkat. Mivel ez vélemény, az árnyék előadókkal valóban azokra a területekre kell koncentrálni, ahol mi újat adhatunk hozzá. Nem akarunk nagy meghallgatást szerezni, hiszen az NV ezt már megteszi. Csak a lényegre koncentráljunk. Nagyon uh, kicsi az ön játéktere, mint előadónak, úgyhogy fókuszálnia kell a legfőbb témákra. Ha ön Puzoly úr és az árnyék előadók beszélnének az Envivel, és utána jelentenének nekünk, akkor beszélhetnénk az ütemtervről, és így lenne a leghatékonyabb a mi munkánk is. Ez a véleménytervezet célja. Több hozzászólom is van, nem tudom, ezek árnyék előadók, következők, és Bartosz asszony jelentése utána jön. Mrs. Weisgerber, Mr. Fox, Mrs. Reuterber and Mrs. Parvanova. So can I... A hozzászólók. Akkor lezárom a listát. Weisgerber asszony. Köszönöm szépen. A néppárt részéről én vagyok az árnyék előadó. Tényleg azokkal a témákkal kell foglalkoznunk, amikkel ez a szakbizottság foglalkozik. És az a helyzet, hogy a Fogyasztóvédelmi Belső Piaci Szakbizottság elég sok fogyasztóvédelmi aspektust tudna itt figyelembe venni. Én nagyon jónak tartottam a javaslatát, hogy főleg az envit kövessük, de inkább együttműködésről beszélnék. Ezen kívül mi lenne, ha meghívnánk orvosokat ide, ne csak fogyasztóvédelmi szövetségeket? Én beszélgettem velük, és nagyon ellenzik az ilyen tájékoztatást az orvosok. De először köszönet az előadóknak. Sok mindent szeretnék felvetni. Búzoly úr, igaza van. Jelenleg a reklámtilalom az kellően szabályzott európai szinten de a tájékoztatási lehetőségek eltérnek országról országra. Svédországban az állam ellenőrzi az internetes tartalmakat, amelyek kezelési, gyógyítási módokról számolnak be. Más tagországokban nincsen ilyen honlap, pedig fogyasztóvédelmi szempontból ez fontos lenne. Ha elvesztem a dobozban levő tájékoztató cédulát egy gyógyszerhez, akkor én, mint páciens már nem kapok megfelelő tájékoztatást. De ugyanakkor az interneten találok nagyon sok információt, csak minőségi szempontból nem elfogadhatóak. Jó sok időre van szükség ahhoz, hogy kiszűrjem a hamis információkat. A páciens, akinek megfelelő tájékoztatást adunk, például a kezelősi időről, az egyfajta tudásanyaggal rendelkezik majd. Vagy, hogy tudjanak róla a páciensek, hogy preventív módon hogyan lehet alkalmazni a gyógyszereket de ha ezt az államokra hagyjuk, hogy ellenőrizzék, az nagyon megterheli a költségvetést. Talán az lenne a megoldás, ha a prevencióra helyeznénk a hangsúlyt. Nekem ezt mondták az orvosok, akikkel tárgyaltam. Én úgy gondolom, hogy én, mint páciens, ha orvoshoz megyek, mindig először tájékozódom az interneten az orvosságokról. Németországban például. Most nem tudok megbízható forrást mondani, nem úgy, mint Svédországban. Nagyon sok orvos vagy gyógyszertár attól tart, hogy a reklám tilalom, amelyet minnyáján támogatunk, hogy mihez vezet ez. Nagyon fontos a tájékoztatás semlegességét megvalósítani. A tájékoztatás ellenőrzése nagyon fontos, ebben vegyenek részt a szakértők, orvosok, gyógyszertárok, hogy ne manipulálhassák ezeket az információkat. Úgyhogy szerintem a bizottsági javaslaton még javíthatunk. A kontroll még nem megfelelő. Tehát a reklámtilalmat támogatjuk, de meg kell néznünk, hogy milyen csatornákat veszünk igénybe, (TV, rádió, a tájékoztatásra. Jó minőségi internetes platformokra van szükség, és nagyon szigorú ellenőrzésre. Jónak tartom az előadó javaslatát, vegyük figyelembe például a svéd példát nagyon jó tapasztalataik vannak. Így aztán úgy gondolom, hogy a javaslat előrelépés az, hogy a tagállamoknak azt mondjuk, hogy nincs szükség jogszabályokra, hiszen a reklám tiltott, én ezt nem furcsa érvelésnek tartom. Pontosan azért van szükség jogszabályra, mert az internetes tartalmat nem ellenőrizzük jelenleg. A betegeket viszont védenünk kell. Így aztán nagyon örülök az eszmecserérenk. Az MV-ben is tag vagyok. Ott ennek a szakbizottságnak az álláspontját védeni fogom. Köszönöm. Uh, Nagyon szépen köszönöm. Mrs. Parvanova as the remaining speaker, so I'm pleased to invite Mr. Tehát még a következő hozzászólók, úgyhogy elsőként Fox urat halljuk meg. Most először reméljük, hogy majd továbbiak követik. Köszönöm szépen, elnök úr, szeretném megköszönni Buzói és Ferere urak, hogy milyen világosan magyarázták meg ezeket a javaslatokat. Én ezeket támogatom, hiszen azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy legyen kerete a tájékoztatásnak a belső piacon, az egységes belső piacon az egész ipar szám részéről, azért, hogy ez a fogyasztóknak legyen hasznos. Tehát támogatom a közvetlen reklámok tiltását az orvosi rendelvényre adott gyógyszerekre. Ugyanakkor két problémát látok. Az első, az az egységes megközelítés az, hogy az ipar részéről minden információt biztosítsunk utat. Nem tudom, hogy ez arányos-e, és nem lesz-e túl bürokratikus-e. Tehát mivel hogyha nem felel meg ez az információ, annak fennáll a kockázata, ezért nem tudom, hogy ez a megközelítés megfelelő-e. A második problémát úgy látom, hogy a gyógyszertermékeknek a reklámozásának milyen problémái vannak. Ez az országok, tagállamok kompetenciájába tartozik, ezért nem tudom, hogy európai szabályozásra szükség van. Szerintem ez a nemzetállamokra hagyandó. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Most szeretném megerősíteni, hogy ugye ön az Európai Konzervatívok és Reformerek frakció nevében árnyék jelentéstevő, most akkor Rojtova asszony. Pane předsedo, e, já navážu vlastně téměř na vše, co tady již bylo řečeno. Köszönöm szépen. Az elhangzottak, elhangzottakhoz szeretnék csatlakozni. A legtöbb tagállam tiltja a vényköteles gyógyszertermékek reklámozását, és meg is értem, hogy a harmonizáció tekintetében felmerülnek kérdések, felmerülnek aggályok. Lehet, hogy egy olyan rendszert törünk meg, amely már működik bizonyos országokban, máshova ezt kell bevezetni. Azt is megértem, hogy az egységes piac szempontjából fontos, hogy a reklámtevékenység európai szintre emelkedjen. Azt hiszem, hogy itt nem a politikusoknak kell dönteniük, hanem a szakértőknek. Nekünk annyit kell mondani, hogy igen, nem szeretnénk reklámtevékenységet ezen a területen. A másik terület, amire ki kell térni, ez az információszolgáltatást, ezt támogatjuk mindannyian úgy érezzük, hogy a betegek az orvostól kapnak információt, ez a legfontosabb információforrás, olyan orvost választanak, akikben bíznak, és aki az információk özönében is irányt mutathat. A gyógyszerek kapcsolatos információ csak a dolog egyik részét képezi, vannak azonban más információs kérdések is, például a tápértéket illetően. Például, hogyha egy beteg nem csak egy gyógyszert fogyaszt, akkor mindenképpen szakértő véleményét kell, hogy kikérje. Fontos, hogy tudatosítsuk a betegekben, hogy miről is van szó, hiszen a tájékozott beteg eligazodhat a bonyolult rendszerben is. Egyetértek Weisberger kollégával, aki az információszolgáltatásra mutatott rá. Ehhez joguk van a betegeknek, az ilyen információ igazságos és helyes kell, hogy legyen. Ez benne van az információs anyagban, a dobozban található anyagokban, és valakit ezért felelősségre is lehet vonni, valaki felelős ezekért. Néha ugye a betegek megtartják a dobozban található információs anyagot, néha azonban elveszítik, és mindenképpen meg kell győződni arról, hogy mindig rendelkezésre állnak, hozzáférhetőek ezek az információs anyagok. Egy-két figyelmeztető megjegyzéssel élnék. nem lehet különbséget tenni a reklámtevékenység és az információszolgáltatás között. Bizonyos tagállamok megkülönböztetik a két tevékenységet, de itt ez egy definíciós kérdés. Definiálni kell a reklámtevékenységet, definiálni kell az információszolgáltatást. Ez pedig a tagállamok hatásköre. A rendszerek egyre közelebb kerülnek egymáshoz, és ezt már akár harmonizációnak is nevezhetnénk. épp csak a harmonizáció előtti lépésnél járunk, és azt hiszem, hogy a jelenlegi csomag révén még jobban koordinálhatjuk rendszereinket, de nem hiszem, hogy eljuthatunk egészen addig, hogy harmonizált rendeletekkel éljünk. A törvények a szerződések értelmében nem is ez az Európai Unió feladata, és ezért aggodalomnak adnék hangot bizonyos módosítók tekintetében. Elnök, Köszönöm szépen, Rojtova asszony, nagy szaktudással rendelkezik ön, tehát örülünk a megjegyzésének. És végül, mielőtt a bizottságnak megadnám a szót, Panamova asszony következik, aki szintén először szól hozzá a szakbizottság vitájához. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném, szeretnék gratulálni eh, Korea és Puszói uraknak a bátorsághoz, hogy foglalkoznak ezzel a kérdéssel, mert eh, nagyon kemény viták válnak rájuk, hiszen ez egy nagyon bonyolult kérdés, és nehéz megtalálni az egyensúlyt. Ugyanis nem látok együttműködést a vállalkozás és az egészségügyi szankó főigazgatóság között. Hogyha megtették volna az együttműködést, akkor könnyebb lenne a munkánk. Ugyanakkor egyetértek azzal, hogy a bizottságunk hatáskörén belül kell maradnunk, és az MV-t kell támogatnunk ebben. És a pozitív megközelítés számunkra az, hogy a fogyasztókról beszéljünk, és nem a betegekről, amikor gyógyszerekről van szó. Ezt a jelentésben is ki kell emelni, ugyanis ez egy jelentős javulást fog jelenteni eh, az egészségügyi szolgáltatások számára, tehát akik a fogyasztókat is védik, nem csak a betegeknek a jogait. Ezen kívül azt hiszem, hogy nagyon bonyolult megtalálni az egyensúlyt a jól tájékozott választások és eh, és a moderált választások között. Én orvos vagyok, és ezért úgy látom, hogyha a beteg jól tájékozott minőségi döntést tud hozni, akkor nincs szükség orvosra. Tehát azt hiszem, hogy a jó minőségű információhoz való hozzáférésnek a lényege az, hogy lehetővé tegyük a beteg számára, hogy az orvos nélkül is dönthessen. E, tehát ugyanakkor óvatosak kell lenni, ahogy tegnap Koneva asszony is mondta, hogy ne hozzunk létre egy Frankensteint. Tehát nagyon fontos Lengyelországban vannak tudósok és civil szervezetek, akik azt állítják, megbízható tudományos adatok nélkül azt, hogy egy bizonyos fajta gyógyszer, egy inzulin gyógyszer rákot okoz, és ezt széles körben terjesztik. És ezért ezzel a gyógyszerrel kapcsolatban a nemzeti betegség egészségbiztosító ki akar lépni. Tehát itt visszaéltek az információval. Másik fontos példa pedig az úgynevezett Consumer Powerhouse, amely különböző kritériumokat sorolt fel, amely a betegeknek az orvosi szolgáltatásakor való megelégedettséget vizsgálta. Mindenki megpróbál ezekre támaszkodni, de ez hatalmas zavart okoz. Épp ezért támogatni kell a jelentéstevőket, és megvizsgálni azt, hogy az envit is hogy támogathatjuk úgy, hogy jó módosításokat nyújtunk be a tájékoztatás minőségét illetve illetően. És rámutatunk, hogy melyek azok a szervek, amelyek ezt az információt terjeszthetik. Tehát az ő információra kell támogatni, támaszkodni, és a vállalkozói főigaztásnak is ezekre az emberekre kell támogatni, akik számára rendelkezésre áll ez az átfogó információ. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, és Szerintem itt nincsen összeférhetetlenség. Örülünk, hogy az ön szakértelme és rajta az ön szakértelme és segít nekünk. Kicsit most ö, ö, késésben vagyunk, de hogyha a vállalkozási főigazgatóság képviselője hozzáfűzne néhány megjegyzést ezekhez a kérdésekhez, azután pedig Kreta urak talán összefoglalhatják. Tehát akkor a következő hozzászól. Um. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy állást foglalhatunk. Három dolgot szeretnénk megemlíteni. Már a képviselők is említették. Először egyértelmű. A fényköteles gyógyszerek reklámja tilos maradt továbbra is. Nem akarunk vényköteles gyógyszerekre reklámot látni Európában. Ez mindig is így volt, ezen nem fog semmi változni. Másodszorban. A jelenlegi jogszabályok nem elegendőek ahhoz, hogy minőségi, elegendő tájékoztatást adjanak a betegeknek. A mi javaslatunk erre vonatkozik. Egyébként nagyon köszönjük, hogy a szakbizottság ilyen jó ütemtervet állított össze, és támogatja a mi munkánkat. Ezen kívül még két dolgot szeretnék megemlíteni. Természetesen minden szavajavaslatnak, minden 27 biztos által aláírásra került, és a bizottság minden része megvitatta ezeket. Másodszorban látom, hogy a dobozban található tájékoztatóval kapcsolatban vannak félreértések. Ezeknek a tájékoztató céduláknak minden egyes szavát jóvá hagyta, vagy a tagállam felelős hatósága, vagy az Európai Gyógyszerészek Szövetsége. Ha csak egyetlen szót is megváltoztatnak rajta, újra jóvá kell hagyatni. Ha változtatnak rajta, az előállítók, a gyártók, akkor megint jóvá kell hagyatni ezt a tájékoztatást. Akkor megint döntenünk kell. És ezzel kapcsolatban mindig van egy fax szám a cédulán. Igazából Európában nincs ennél szigorúbb ellenőrzés, mint ami ezt a tájékoztató cédulát illeti. Ennek ellenére bizonyos tagállamokban a gyártók ennek a tartalmát, a tájékoztatót nem tehetik fel a honlapjukra, mert ez a reklámtilalomba ütközik. Nem szabad föltenniük az internetre, mert még egyszer ez ellentmond a reklámtilalomnak. Ez is mutatja, hogy mennyire fontos az, hogy foglalkozunk ezzel a témával, úgyhogy köszönjük a támogatásukat, köszönjük. Good. Um, do Mr. Puzoy or Mr. Correa, do you want to... Köszönöm szépen, Puzoy úr, Kare úr, kíván-e hozzászólni? Igen, nagyon röviden. Egyetértek a legtöbb véleménnyel. Természetesen nem lesz túlságosan könnyű ezt a gyakorlatba átültetni, hiszen Tudom, hogy a tanácsban már megfogalmazottak ellenvetések. Optimista vagyok, úgy érzem, hogy európai szinten kell kezelni ezt a kérdést. Fox úr rákérdezett erre, hogy nem lenne jobb a tagállamokra bízni ezt az ügyet, de hát itt van a belső piac, ugyanaz a gyógyszer, forgalomban van mind a 27 tagállamban, és nem lenne igazságos az, hogy bizonyos országokban az állampolgárok hozzájutnak információhoz, olyanhoz, amelyhez más országokban nem jutnak hozzá, vagy esetleg máshol egyáltalán nem jutnak információhoz a fogyasztók. Ebben a tekintetben támogatom a bizottság javaslatát. Kurvanova asszonyjal beszéltem már erről a kérdésről. A szigorú ellenőrzés és a felesleges bürokrácia között meg kell húzni a határvonalat, ellenőrizni kell a hivatalos weboldalakat, a nyomtatott anyagokat. Itt valóban szigorú ellenőrzésre van szükség az információra vonatkozóan, de nem felesleges bürokráciát szeretnénk kelteni, hiszen az nem lenne előnyös az állampolgárok, illetve gyártók számára sem. Egyetértek azzal, hogy a fogyasztóvédelmi aspektusokra, a belső piaci aspektusokra kell koncentrálnunk. Természetesen könnyű a teljes javaslatról beszélni, hiszen vannak orvosok közöttünk, én magam is végeztem orvosi tanulmányokat, de valóban a szakbizottság hatáskörére kell összpontosítanunk. Karrier de Campos úrral felveszem majd a kapcsolatot a következő napokban, megpróbáljuk a határidőt kitolni, de hogyha január 25-e lesz a végső szavazás az NV-ben, akkor akkor el kell fogadnunk az előttünk álló anyagot. Köszönöm, Kare úr, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Két gondolat mutatkozik ebből a vitából, és ezek nagyon fontosak, hiszen elmélyítik a problémát. Először is a jó tájékoztatásnak a fogalma nincsen dihotómia az információ és a reklám közé. Az információ vagy jó, vagy rossz, és a rossz információ lehet, lehet téves, vagy pedig hát nem szándékos. Tehát azok, akik az a tájékoztatást nyújtják, azoknak vállalni kell a felelősséget. A szabad piac a különböző szereplőknek a felelősségét meghatározza. Tehát a piacon szigorúságra van szükség, és itt most nem csak bürokrációra akarok beszélni, hiszen mindannyian jól tudjuk, hogy nem a nemzeti szabályozó hatóságokat akarjuk finanszírozni, hanem az információt, tehát a tájékoztatást nyújtók segít, segítését jelenti. Köszönöm. Uh, uh, Köszönöm szépen a két jelentést tevőnek, és mindenki másnak is, aki hozzászólt, ezt a nagyon informatív eszmecserét. Ez jellemző erre a bizottságra. Most akkor azt javasolnám, hogy az itemtervet beszéljük meg, és hogy hol tudunk igazi hatást elérni. Épp ezért Buzajos Korea úrnak azt javasolnám, hogy üljenek össze az árnyékjelentéstevőkkel a következő napok során, és jövő hét kedjén egy kis időt biztosítunk arra, hogy az ütemtervet és a megközelítést megerősítsék. Tehát, hogy melyek azok a fontos területek, amelyre akarják, hogy koncentráljon ez a bizottság, és bármilyen más fajta nyomonkövetés. Tehát ez lehetővé teszi, hogy megtervezzék ezt a munkát. Épp ezért biztosítunk hatodikán egy rövid időt erre. Jó? Köszönöm szépen. Hát kicsit túl hosszan időztünk bizonyos témákon, és nem sok időnk maradt, de hát azért szeretném lezárni a többi témát is. Ezért következik a fontos következő vélemény, amelyet Bastos asszony ad elő, és ez a hamisított gyógyszerekkel kapcsolatos, és ez az MV-hez is kezdődik, és Anya Lakász az előző bizottsági időszakban már foglalkozott ezzel, és az anyagot is találják a dossziéjukban. Nem tudjuk, hogy kik az árnyék jelentéstevők, kik azok, akik szeretnének hozzászólni. Any other groups, the ECR, többi frakció nevében, van-e a konzervatívok részéről Fox úr, Rüle asszony? Nem? Jó. Van-e még más frakció? Tehát akkor Bastos. Uh, Mr. Fox. Uh, and then, uh... És a következő hozzászólók, és aztán a bizottság részéről. Féring úr. Akkor most Bastos asszony. Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou tentar ser o mais sintética possível. Köszönöm. Rövid leszek. Természetesen tudom, hogy ez nagyon fontos téma. Egy rövid helyzetleírást adnék a történetének erről, ennek az irányáról. Először is ez a módosítási javaslat azért született, mert az EU-ban egyre több hamisított gyógyszer jelenik meg a piacon. Nagyon fontos, hogy lássuk, hogy egyre többször fordul elő ilyen eset. Ezek a termékek gyakran olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek károsak, vagy egyáltalán nincsen valós hatóanyaguk. Így aztán nagyon fontos, hogy a gyógyszerek és a népesség egészségének a biztonságát biztosítsuk. Nyilván az ilyen gyógyszerek megjelenése nyugtalanítja a népességet. A hamisítás kockázata megváltozott. Nevezetesen egyre több az olyan hamisított gyógyszer, amely azt imitálja, hogy életmentő anyagot tartalmaz. Ez egyre inkább nyugtalanítja az embereket, és ugyanakkor megrengeti nyilván a betegek bizalmát is a gyógyszeriparban. Nem akarok túlzásokba esni, de vélelem, véleményem szerint ez ugyanolyan válság, mint az élelmiszerek válsága volt a 90-es években. Angela úr volt előttem az előadó. Az előző parlamentben összeállított egy dokumentumot, és a bizottság javaslatára rábólintott. Ő azt mondta, hogy nem csak az eredeti gyógyszerekre kell, hogy vonatkozzon az irányelv módosítása, hanem a generikumokra is. Azt javasolta, hogy ezzel bővítsük ki az irányelvet. Ezen kívül az Európai Gyógyszerészeti Ügynökséget hatalmazzuk fel, hogy Kínával és Indiával együttműködhessen, ahogy tette ezt az USA is a kontrollt erősíteni kell ezekben az országokban. Még egyszer, hogy ismertesem, hogy miről is van itt szó. A tagállamok többsége támogatja a módosítást. nagyon fontos, hogy bizonyos részeken még javítsunk. Három fő szempontunk van. Ezeket kell figyelembe vennünk. Először a megfelelő gyártási technikák, a biztonság, a tájékoztatás megfelelő minősége, hiszen bizonyos tagállamok azt kívánják, hogy az irányelvet minden gyógyszerre terjesszünk ki. Ezen kívül figyelembe kell vennünk a költségeket. Szó esett arról is, hogy a hamisított gyógyszereknek nincs definíciója. Mint a vélemény előadója, azt gondolom, hogy ennek nem szabad kérdésesnek lenni, egyértelmű definícióra van szükségünk. Mi az, hogy hamisított gyógyszer? Ha ezt nem érjük el, nem léphetünk tovább. Ezt a definíciót egyeztetnünk kell a gyógyszeriparral. Ezen kívül a gyártókkal, az Európai Gyógyszerészeti Ügynökséggel, a tagállamokkal. Mindenkinek együtt kell működnie annak érdekében, hogy a definíció megszülethessen. Ezen kívül a módosításhoz elengedhetetlen, hogy az ellátó láncolat minden láncszemét bevonjuk a munkába. Vannak nagykereskedők, vannak adatbankok a jó gyakorlatról, vannak a felülvizsgálati szervek, az export ellenőrzés, és így tovább. Harmadik pont, a hatóanyagok kérdése. 90%-a a listán szereplő hatóanyagoknak harmadik országból érkezik. Ez pedig azt jelenti, hogy főleg Kínából és Indiából érkeznek. Mielőtt az ütemtervről beszélnék, egy dolgot szeretnék megemlíteni. Jelenleg folynak a tárgyalások. Minden tagállam üdvözli a javaslatot, kialakult egy konszenzus a munkacsoportban, miszerint szükség van új jogszabályra, és csökkentenünk kell a hamisített gyógyszerek számát. Illetve a gyógyszerek hamisíthatóságát meg kell akadályoznunk. De itt politikai kérdésről is szó van, nevezetesen közegészségügyről. És mindenképpen foglalkoznunk kell minél előbb ezzel a kérdéssel. Felmerül persze a kérdés, hogy milyenek a költsége. Vajon a gyógyszerek árára hogy hat ki ez a küzdelem? Ez is megint politikai kérdés. akkor szeretnék egy összefoglalót ismertetni az ütemtervet illetően. A plenárisen való elfogadás február 23-a, tehát 2010, előtte az állás, a vélemény decemberben vizsgáljuk meg, és legkésőbb december 11-ig kell benyújtani a módosító indítványokat. Hogy mondjam még el, hogy az NV jelentéstevője, az NV előadója, egyébként az NV az illetékes szakbizottság, ő Marisa Matias a GUE-ból, vele már összeültem, és megvitattunk néhány dolgot. Készen áll arra, hogy együttműködjön velünk a lehető legjobb eredmény érdekében. Nagyon fontos, hogy amikor lezárjuk ezt a munkát, akkor garantálhassuk a betegeknek, miszerint nem fognak hamisított gyógyszert kapni. Ez nagyon fontos mind a páciensnek, mind a gyógyszeriparnak. Köszönöm. Thank you very much for that comprehensive introduction. Köszönöm szépen. Mielőtt másoknak megadom a szót, ránézek az órára, és látom, hogy talán túl ambiciózasak voltunk, hogy ma délőtt akartuk ezt az összes javaslatot tárgyalni, ugyanis 11.45-kor a belső piaci eredménytábláról akartunk egy előadást hallani a bizottságról, és Sáldemóza asszony is hozzá akar szólni és nem tudom, hogy először egy rövid bevezetőt tudnál tartani, és akkor egy hét múlva több időt tudnánk neki biztosítani. Rendben? Jó, köszönöm szépen a megértést. De egy rövid bevezetőt azért engedélyezünk, és aztán egy hét múlva külön időpontot biztosítunk. Tehát ezért azt szeretném a Bastos javaslathoz az árnyék jelentéstevőknek a véleményét megkérdezni, és kérem, hogy minél rövidebben tegyék ezt. Tehát akkor válasz, asszony. Mrs. Warner. Ja, ich kann mich auf jeden Fall kürzer äh, fassen. Én tényleg rövid leszek. Legalábbis rövidebb, mint az előttem szóló. Úgy gondolom, hogy a célt illetően teljes mértékben egyetértünk. Sőt, még a frakciók is egymás között. Mi szerint nagyon fontos ez a csomag. Talán a legkevésbé vitatott az összes irányelv között. Azt nem értem, hogy miért ilyen későn került rá sor, talán a választások miatt, hiszen a tanácsban is egyetértés volt, a korrektúra megszületett, szerintem csak kis részletekben fogunk egymással összeütközni. A frakcióm nevében mondhatom, nem szeretném, hogyha a bizottság javaslatát felhigítanánk. Ehhez tartjuk magunkat. Az NV előadójának a véleményét még nem ismerem. Szeretném megkérdezni Pásztosz asszonyt, hogy ezt mikor kapjuk készhez. Véleményem szerint a bizottság javaslatai kitűnőek, a német verzióban az ötös oldalon látható, hogy az üzemeket, gyártókat jobban kell ellenőrizni, hozzáférhetőbbé kell tenni a közvélemény számára a felülvizsgálatok eredményeit, ezt kitűnő javaslatnak tartom. De a költségeket illetően és a megtakarításokat illetően szeretném még hallani, hogyan képzeli ezt el a bizottság. Ezen kívül nagyok az elvárások az állampolgárok részéről, ez egyértelmű, hiszen egyértelműen elvárják, hogy minden gyógyszer, ami az EU-ban piacra kerül, az már ellenőrzött legyen. Nagyon nagy szankciókat kell alkalmazni, ha kell tilalmat is a hamisított gyógyszerekkel szemben. Nem egy sövényvágó ollóról van itt szó, hanem ennél sokkal fontosabb dologról. Ezen kívül nagyon jónak tartom a bizottság javaslatát. Talán lehetne még konkrétizálni, de nagyon jó. Szeretném tudni, mikor várhatjuk a jelentésüket. Okay. Thank you. Köszönjük szépen. Pavanova asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Párvanova asszony. Ez a javaslat nem annyira vitás, de egyelőre csak felszínesen vizsgálja a témát. És nyilvánvaló, hogy a vállalkozási és a Szankó Főbizottság között nincsen egyelőre együttműködés. Ez a javaslat csak administratív intézkedésekkel foglalkozik a szervezet bűnözés ellen. Tehát ezt világosan kell látni. A hamisított gyógyszerekkel kapcsolatban vissza kell térni, és bizonyára a mind a bizottság, mind a tanács, és mindenki más ezt támogatja, senki sem lesz ellene de nem tudom, hogy vel, valóban a megfelelő helyen próbáljuk megoldani a a problémát. Ugyanis egy 40 milliárdos összegről van szó, hisz ez majdnem az egész EU-nak a 2009-2013-as költségvetését jelenteni. Ezt figyelembe kell venni. Administratív intézkedésekkel próbálni megoldani a szervezett bűnözést, a számomra az első példa lenne erre az egész világon a javaslat nem tesz különbséget a legális és illegális csatornák között, és a, jogi, a legális csatornákon egy bizonyos százaléka megy csak a gyógyszereknek, és ezek a módosítások ezt fogják ellenőrizni tehát ez csak 5 ot jelent, a 95%-át az illegális csatorna, az internet és a párhuzamos kereskedelem, eh, amelyek eh, ezt lehetővé teszi. Itt a parlamentben az internet hozzáférést lehetővé tettük a gyógyszerek gyógyszerek esetében, és a párhuzamos kereskedelmet is. A generikus gyógyszereknek csak egy százaléka hamisított, és hogyha figyelembe vegyszük, ezt értéket jelentő, és jelentően. Ez azt jelenti, hogy 70%-a a piacnak a generikus, és a többi az etikus termékek. Az administratív intézkedések azt fogják jelenteni, hogy bármit is írunk a csomagokra, bármilyen fajta szigorú intézkedést kérünk, az ipartól, e, azt a beteg fogja kifizetni, hiszen neki fogják felszámolni. Hogyha az gyógyszerek 70%-áról e, van szó, amelyeknek csak 1%-a hamisított, akkor ez egyáltalán nem költséghatékony. A szigorú e, ellenőrzés szemben a bürokráciával nem hiszem, hogy a megfelelő eszköz a szervezet bűnözés elleni harcban. Ezt világossá kell tenni. Na most a különböző anyagokat illetően ki legyen felelős nyilván azok, akik a gyógyszert előállítják. Tehát teljes mértékben kell felelősnek lenni, és ők jól ismertek, bejegyzettek, tehát a különleges engedélyezési eljárások rájuk vonatkoznak. Én kétlem, hogy ha, ha ha az iparnak a költségeit figyelembe veszik, akkor miért nem veszik figyelembe a, a fogyasztókra vonatkozó költségeket? Tehát amikor a hatástanulmányt, hatásvizsgálatot meg elvégzik, akkor vizsgálják meg, hogy ki fogja végül a költségeket állni. A bizottságnak a következő portfóliájában talán ö, ö, bölcsebb lesz, hogyha a fogyasztóvédelem, vagy pedig a Szankó főigazgatóság foglalkozik ezzel. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm szépen ezeket a tájékozott hozzászólásokat, megjegyzéseket. Itt a megvalósítás nagyon fontos kérdés, nehéznek tűnik ennek a megoldása, de hát ugye ez a tagállamokra is tartozik. Szeretném emlékeztetni ismét önöket, hogy itt pusztán egy véleményről van szó, nem mi vagyunk az illetékes bizottság. Mrs. Reuter, Mrs. Sartori and Mrs. Ruler. So... A következő hozzászólók. Fox úr szó tehát. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövidre fogom a hozzászólásomat. Támogatom ezeket a javaslatokat, illetve támogatom azt is, hogy a bizottság ne bővítse ki ennek hatáskörét az internetes gyógyszerkereskedelemre. Hogyha ez történik, akkor ez majd egy külön jogszabályzást igényel. A további költségek aggodalomra adnak okot, hiszen az adófizetők, illetve a fogyasztók fogják ezt megfizetni, illetve oda kell figyelnünk a újra csomagolásra is, hiszen nem lenne megfelelő, hogyha biztonsági ö, kérdésekre vonatkozóan kellene itt információt szolgáltatni. Azonban, ahol újra kell csomagolni a gyógyszereket, ott ö, hasonló ö, hamisítás elleni intézkedést kell bevezetni, illetve megvalósítani. És végül nem értek egyet azzal, hogy egy független testületre lenne szükség a nagykereskedelmi forgalmi engedélyezésre, hiszen véleményem szerint ez tagállami hatáskör. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen ezt a nagyon tömör hozzászólást és egyértelmű véleményt. A többieket is ugyanilyen hozzászólásra ösztönözni, most pedig Rojtova asszonyi a szó. Köszönöm szépen. Sajnálom, hogy ilyen kevés az időnk, Két megjegyzést szeretnék megosztani önökkel. Először is. Nem fogjuk tudni megoldani ezt a problémát összességében, egészében. Üdvözlöm a forgalmazók ellenőrzésére vonatkozó javaslatot. Meg kell próbálni nagyobb bizalmat kialakítani a fogyasztókban hogyha hivatalos csatornákon keresztül vásárolnak, akkor száz százalékban biztosnak kell lenniük abban, hogy megfelelő gyógyszert vásárolnak. Második megjegyzésem. Nagyon ö, sajnálatos eseményekre figyeltünk föl, például Antwerpenben az illegális import elleni védelem nagyon alacsony szintű, ez hihetetlen. Politikailag ki kell mondanunk, hogy a hivatalos csatornákon keresztül forgalmazott termékek esetében javulásra van szükség, a védelmi szintet emelni kell, és ez kell, hogy legyen az üzenetünk a főigazgatóság felé is. Illetve tájékoztatni, tájékoztatásra van szükség. Van egy konkrét kérdésem is a bizottság felé. A bizottság hogyan kívánja elérni az emelt szintű ellenőrzést, illetve meg, másképp fogalmazom meg a kérdésemet. Vannak olyan gyógyszerek, amelyek nem kerülnek forgalmazásra az Európai Unióban, de átutaznak az Európai Unión. Ez kockázatot hordoz magában, átutaznak tehát az Európai Unión, nem, érté- nem kerülnek értékesítésre, de esetleg kockázatot jelentenek a hamisított termékek tekintetében. Elnök, Szartori asszony a szó. Köszönöm szépen. Ez a javaslat is a megfelelő irányba mutat, egy előrelépést jelent a jelenlegi helyzethez képest, de még mindig nem eléggé határozott lépés, annak fényében, hogy az európai fogyasztók mit szeretnének, mi pedig megkívánjuk védeni őket. A bizottság bátorságról tett tanúbizonyságot, hiszen egy olyan javaslatot nyújtott be, amely kötelező nyomon követhetőséget irányoz elő a gyógyszerek minden összetevőjére vonatkozóan, a gyártástól egészen az értékesítésig. Enélkül nincs átláthatóság, és hogyha nincs átláthatóság, akkor nem tudjuk megvédeni a fogyasztók jogait, pedig ez a feladatunk. Tehát még nem értük el a célunkat. Tudjuk, hogy a gyógyszerek különböző összetevőkből épülnek föl, vannak közöttük fontosabbak, kevésbé fontosak, de még nem tudjuk ellenőrizni ezeket, nincs megfelelő nyomonkövetés. Ez problémát jelent. Ez probléma, hiszen utat nyit a hamisítás előtt, néha nehéz ezeket fölismerni, de mindenképpen rámutat ez a hiányosság a gyártási folyamat ellenőrzésének hiányosságaira, külön, és különösen nagyon fontos gyógyszerek esetében súlyos ez a probléma. Ahogyan mondtam, foglalkozik a bizottság ezzel a kérdéssel, de nem elég keménykezően. Ez egy gyenge próbálkozás. Elnök, rövid hozzászólást kíván tenni? Die Frage der Parallelimporte zu wenig diskutiert. A párhuzamos importok ki kérdését még nem vitattuk meg. Valaki említette, hogy a paralel importok és az internet a legnagyobb veszélyforrás. Internet igen, de a párhuzamos importok kérdése nem, ez sokkal kisebb mértékű, mint ezt ő sejtette. Once again, we've had an extremely rich... Nos, megint csak nagyon gazdag vitát folytattunk, sokan szólták hozzá, és akkor most megkérdeznénk, hogy van-e még hozzátenni való, és Bastos asszonynak is az árnyék jelentés tevőkkel összekerülni, hogy a, ennek a bizottságnak a megállapítsak, hogy ez a bizottság mely pontokra akar, kérdésekre akar koncentrálni. Tehát, hogy milyen hozzáadott értéket, értéket tudunk mi itt termelni. Féring úr, van-e valamilyen megjegyzése ezzel kapcsolatban? Köszönöm. Elnök úr, röviden. Először. A hatáskör. A hamisított gyógyszerek témája nyilván kijött a vámügyre, büntetőügyre, büntetőjogra, piaci jogra. Ez a javaslat a gyártási láncot és az elosztást illeti. Ez az a rész, amely területen harmonizált a közösségi jogszabály, 80-as években már harmonizáltuk, és azt gondoltuk, hogy a láncolatot erősítenünk kell, és biztosítanunk kell, hogy a láncban, ha egyszer bekerül ide egy hatóanyag, az biztos, hogy nem hamisított. Tehát még egyszer, a témának nagyon sok aspektusa van. Másodszorban a költségek. Mindig azzal hasonlítjuk össze, hogy mi lenne szemben a, ezekkel a költségekkel, akkor, ha nem létezne az irányelv, ha nem létezne a javaslat, hogyha a státuszkóból indulnánk ki természetesen itt az a nehézség, hogy nem tudjuk, hogy a gyártási láncban mennyi hamisított gyógyszer létezik, hiszen nincsen pontos statisztika, úgyhogy gyakorlatilag csak modellezni tudjuk a helyzetet. Tehát a költségeket illetően, hogy a javaslat milyen költségeket eredményezne, mi úgy számoltunk, hogy ami például a biztonsági jelezést illeti, nem minden gyógyszeren kellene ezt föltüntetni, hanem csak bizonyos gyógyszereken. Pontosan azért, és ezt említették is, mert nem szabad túlságosan nagy vonalakban gondolkozni, hanem specifikus termékcsoportokat kell megcélozni, hogy mennyire kockázatosak. Hiszen a költségeket gyakran tovább osztják le a fogyasztóknak, vagy az adófizetőknek. Harmadsorban mi történik az európai tranzitgyógyszerekkel? Ez nagyon fontos kérdés. Az irányelv csak az EU-ban piacra kerülő gyógyszereket érinti. Ha egy gyógyszerkonténer megérkezik Antwerpenben, de tranzitban van, csak áthalad Európán, akkor nem hatályos rá az irányelv. Mi úgy gondoljuk, hogy bizonyos minimál kritériumokat a gyógyszerek minőségére vonatkoztatva érvényesíteni kell, még akkor is, hogyha a gyógyszereket nem az EU piacon dobják piacra. Gyakran a fejlődő országokból, vagy oda érkeznek ezek a gyógyszerek, és gyakran ezek útvonala módosul, és aztán csak valahogy visszajutnak az európai piacokra. Végül az internetes gyógyszerértékesítés. nem vonatkozik erre az irányelv. Persze, nagyon több milliónyi internetes gyógyszertár van, Google-ben is 22 millió hitet lehet számon tartani a gyógyszereket illetően, és az európaiakhoz is eljuthat ez de a klasszikus helyzet az, hogy a harmadik országban létezik ez az internetes gyógyszertár, és nem kérnek számon vényt a gyógyszereikre, aztán egy kipélelt kis borítékban érkezik ez a gyógyszer Európába. Léteznek erre EU-s jogszabályok, és ne sokszorosít csuk ezeket, hiszen léteznek nemzeti jogszabályok is. Nagyon nehéz ezt a helyzetet ellenőrizni. Hogy ellenőrizhetnénk a kétséges forrásból érkező kis borítékokat Európában? a betegeket kell tájékoztatni, hogy kockáztatják a saját egészségüket, ha ilyen gyógyszert vásárolnak. Köszönöm. Uh, thank you very much indeed, Mr. Furing. Uh, Nagyon szépen köszönjük. Azt hiszem, hogy nagyon sok fontos kérdést említett, amely ez az, ez az irányel, ennek az irányelvnek a témája, témakörülbe is tartozik. Basztus asszony akar -e még szólni, de megerősítem, hogy az ütemtervel egyetértünk amely a Környezetvédelmi Bizottság szavazatát is lehetővé teszi, amely márciusban vagy áprilisban lesz. Szeretné összefoglalni ezt a vitát? Köszönöm szépen, elnök úr. Ezt az alkalmat, hogy röviden összefoglalhatom ezt a vitát. Röviden, tehát az ütemterv az világos, a véleménytervezet benyújtását illetően, amelyet december 1-re tervezünk. Aztán szeretném megköszönni a hozzászólóknak a munkáját is, mert ez lehetővé teszi számomra, hogy világosabban körülhatároljam a problémát. Az, hogy a bizottság véleményt formált, és pedig azzal kapcsolatban fontosabb ellenőrzésre van szükség, ez megkönnyíti a dolgunkat. A végső költségek hatását illetően az irányelv javaslat kimerítően foglalkozik ezzel a kérdéssel, de világos, hogy látni kell, hogy ki fogja fizetni ezeket a kér, költségeket, és a e, gyógyszeripar és a betegek számára mennyire lesz ez jelentős. A bizottságnak azt szeretném mondani, hogy a hozzászólásában nem foglalkozott azokkal a kritikákkal, amelyeket azzal kapcsolatban fogalmaztak meg, hogy nem határozták meg igazából a hamisított gyógyszereknek a fogalmát. Tehát a kérdés az, hogy miért nem támogatja a hamisított gyógyszerek fogalmának a szigorúbb meghatározását. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Akkor az ütemtervet majd közé tesszük, de azért megerősítem, hogy december 1-ére lesz a tervezet, eh, ebbe belevonja nyilván az árnyékjelentésterveket, aztán december 11 lesz a módosításoknak a eh, benyújtása, január 23-án eh, vizsgáljuk meg őket, és aztán február 23-án foglalkozunk megint ezzel. Hogyha további eszmecserére van szükség, akkor azt, azt az elkövetkezendő ülések egyikén talán nem jövő héten belevehetjük de ezt majd megtárgyalhatjuk az árnyék jelentéstevőkkel is. Köszönöm szépen! Akkor az asszony ö, ö, szerencsére beleegyezett, hogy a jövő héten foglalkozhatunk ezzel részletesebben. Most akar-e valami részletes, valami rövidebb ismertetést adni? Igen, köszönöm szépen. Kevesebb, mint 5 percre van szükségem. De ha azt mondja, hogy jövő héten kapok még időt, inkább azt választanám. Well, I'm um, thank you very much for agreeing. Köszönöm szépen. És elnézést kérek azoktól, akik csak ezért jöttek a mai ülésünkre, de azt hiszem, hogy jobb lesz majd teljes körű vitát folytatni jövő héten. És akkor az árnyék jelentéstevők is eljöhetnek, részt vehetnek ezen a vitán. Szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy az előző parlamenti időszakban már foglalkoztunk ezzel a témával, illetve egy véleményt is e készítettünk a Környezetvédelmi Bizottság részére, akkor azonban ezt nem vitatták meg, mert nem szavaztak a témáról. Most pedig lépjünk tovább. A szakbizottság egyik újabb vívmánya következik, egy saját kezdeményezésű jelentés, amely velünk marad sokáig, ez pedig a belső piaci eredménytábla. A, akik elhagyják a termet, azokat arra kérem, hogy próbálják meg ezt csendesen tenni. Üdvözlöm Ramtesz asszonyt is. Röviden hozzá fog szólni a mai üléshez ő is. Annak ellenére, hogy teljesen új ez a terem, és ugye jó technikai hátterünk van, de annyira kicsik, annyira kicsik a, a képernyők, hogy ezért vissza kellett térnünk a régi, jól bevált papír technológiához, bár ez nem egy környezetbarát megoldás, remélhetőleg hamarosan nagyobb képernyőket kapunk majd. Tehát szeretném, hogyha mindenki megkapná a nyomtatott anyagot, a prezentáció nyomtatott anyagát. Két, javas, két javaslatról, két projektről fogunk beszélni. Ez egyik a bizottság júniusi ajánlása, amely a belső piac működéséről szól, illetve másodszorban a belső piaci eredménytábláról fogunk beszélni mi is a háttér. A koordinátorok megegyeztek abban, hogy saját kezdeményezésű jelentést fogunk készíteni, amely a belső piaci eredménytáblával foglalkozik majd. Nagy öröm számomra, hogy Tünne asszonyt üdvözölhetem, aki szintén új tagja a szakbizottságunknak. Ő a jelentéstevője ennek a javaslatnak. Nem tudom, hogy először megkívánja-e hallgatni a prezentációt, hogy most szeretne hozzászólni, bármelyik megoldás jó lehet, tűnő asszony. Maybe the presentation first. Talán először hallgassuk meg a prezentáció, prezentációt. Elnök. Csak azt nem akartam, hogy úgy érezek kimaradt a vitából. Tehát Tűn asszony a prezentáció után fog majd szólni. Hogyha marad időnk, akkor az árnyék jelentéstevők is hozzászólhatnak a vitához, de inkább itt egy orientációról van szó, nem pedig teljes körű vitáról. Brantelszonynak adom át a szót. Üdvözlöm, hogy eljött ma hozzánk a szakbizottsághoz, hiszen a belső piaci főigazgatóságon Head of Unit pozíciót kapott. Ehhez gratulálok. Örömmel adom át a szót önnek. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság ajánlásáról fogok beszélni, amely a belső piac fejlesztésére vonatkozik. Kollégám itt ül mellettem, aki a belső piaci eredménytábláról fog szólni. Mind a két prezentációnak az anyagát megkapták, és természetesen egy rövidebb, összesített formában fogom ezt bemutatni. Először is nézzük, miért adott ki a bizottság ilyen ajánlást. Nos, azért, mert ahogyan mindannyian tudjuk, a belső piac nem működik úgy, ahogy annak kellene, és válság idején ez még súlyosabb problémát jelent, ezért meg kell próbálni az állampolgárok és a vállalkozások érdekeit képviselni. Két évvel ezelőtt fogadta el a bizottság az egységes piac felülvizsgálatát, a parlament állásfoglalást készített akkor, és a tagállamokat, illetve a bizottságot arra kérte, hogy az egységes piacban rejlő potenciál és annak a valósága közötti szakadékot próbálja meg áthidalni. A bizottság megpróbált ezekre az aggályokra, aggodalmakra válaszolni a jelenlegi ajánlásban. Tíz részletes ajánlást tartalmaz ez az anyag, amely foglalkozik az átültetés, az alkalmazás, illetve a megvalósítással kapcsolatos problémákkal, a bizottság a tagállamokkal közösen térképezte föl ezeket a kérdéseket. Mindegyik ajánlás esetében található egy függelék, amely konkrét lépéseket tartalmaz, ezekre ösztönözzük a tagállamokat. Illetve, hogy hogyan lehet ezeket az intézkedéseket megvalósítani, erre vonatkozó legjobb gyakorlatokat tartalmazó példákat is ad a függelék. Ez az ajánlás két anyagot is tartalmaz, két dokumentumot, amelyet a bizottság kért, készített el. A, például a átültetés, a probléma megoldás területén segítséget nyújt a bizottság a tagállamoknak, illetve a második dokumentum az administratív együttműködést irányozza elő a belső piacon belül. Tehát ez a két kiegészítő anyag létezik. A bizottság számára mindegyik ajánlás egyforma fontosságú. Itt az anyagban a részleteket is megtalálják. Három, hármat szeretnék kiemelni ezek közül. Az első a állampolgárok, illetve az üzleti vállalkozások számára nyújtott információ minőségének javítása, illetve határon átnyúló lehetőségek vázolása Gyakorlati információt kívánunk könnyen hozzáférhetővé tenni, és jó kapcsolatot kívánunk felépíteni az Európai Unió, illetve a tagállamok között. Egy megfelelő információs rendszert igényel, mint például a SMASZ. Második ajánlás, amelyre szeretnék rámutatni, a jogszabályok megvalósítására vonatkozik az egységes piac szabályainak megvalósítását megpróbáljuk fellendíteni, illetve a probléma megoldási mechanizmusokat megvalósítani. Egyszerű és olcsó vitarendezési, alternatív vitarendezési megoldásokat kínálunk a tagállamoknak, például élethosszig tartó tanulást, illetve különböző információkhoz való hozzáférést. És végül a harmadik ajánlás, amely szintén nagyon fontos a bizottság számára, arra vonatkozik, hogy a koordinációs funkciót nemzeti szinten megerősítsük. Különösen a nemzeti, regionális és helyi hatóságok közötti koordinációra gondolok. A következőt javasoljuk. Meg kell erősíteni a koordinációt a különböző szintek között, és erre vonatkozó konkrét javaslattal él a bizottság. Az ajánlás nyomon követését illetően a következőt kell elmondanom. Semmilyen kötelezettséget, semmilyen új kötelezettséget nem jelent a tagállamokra nézve ez az ajánlás, mégis nagyon fontos, hogy megfelelően nyomon kövessük, után kövessük ezt az anyagot. Ez egy jól megszervezett folyamat lesz. A tagállamokban megnézzük, hogy hogyan sikerült a végrehajtás. Vannak munkacsoportok, a különböző tagállamok képviseltetik magukat, és ez a munkacsoport fogja megvizsgálni, hogy mennyiben sikerült a különböző tagállamoknak meg, megvalósítani az ajánlásokat. És végül, tisztelt elnök úr, ahogyan ön is elmondta, a tanács már adott ki egy közleményt a múlt héten az ajánlásokra vonatkozóan, ezek, ezt üdvözöljük, és ez is a megvalósítást, illetve a rendszer szerű nyomonkövetést javasolja. Reméljük, hogy a parlament állásfoglalásában segít majd megvalósítani a bizottság ajánlását, és így valóban kiaknázhatjuk a belső piacban rejlő lehetőségeket. Elnök, Köszönöm szépen, Fronte asszony, ezt a, ezt a prezentációt, illetve a részleteket. Megvan a tanácsi anyag, a konklúzió, amelyet elküldtek a titkárságnak, tehát ez is hozzáférhető. Az eredeti javaslat azt hiszem júniusban született meg, erről még eddig nem beszéltünk. Azt tudom, hogy Büling asszony részt vesz a versenyképességi tanácsban, és amikor eljött hozzánk a hónap elején, akkor utalt utalt arra, hogy a decemberi verseny, versenytanács foglalkozik ezzel a kérdéssel. Majd Tüne asszony esetleg kitér hozzászólásában erre a témára, mert most nincs rá időnk. Azt hiszem, hogy különösen a koordinációra vonatkozó gondolatait már megtárgyaltuk akkor, amikor múlt héten a svéd kormányjal találkoztunk, és a jelenlegi vitának ez is részét képezi. Érdekes dokumentumokról beszéltünk, amelyek segítik a koordinációt. Talán az lenne a legjobb, hogyha átérnénk a következő prezentációra az eredménytáblával kapcsolatban, és át is adom a szót kollégájának, majd Tűn asszony megjegyzéseit várjuk, és utána megnyitom a vitát. Tehát akkor az eredménytábla következik, a második prezentáció. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenkit szeretettel üdvözlök. Néhányan talán nem ismerik ezt a belső piaci eredményjelző táblát, tehát örülök, hogy most alkalom nyílik arra, hogy megmagyarázom röviden, hogy mi is a célja ennek az eredményjelző táblának, és <clears throat> hangsúlyozom, hogy miért próbáltuk ezt a nyomat követő folyamatot bevezetni, és eddig mit értünk el. Tehát örülök, hogy bemutathatom ezt, mivel én vagyok a szerzője. A fő célja ennek a, az eredményező táblának az, hogy először is tudatosítsuk a tagállamokban azt, hogy mennyire késlekednek az átültetésben, és hogy milyen ez az átültetési teljesítmény. A múltban láthattuk, hogy a legtöbb tagállam nagyon komoly problémákkal nézett szembe az átültetéssel kapcsolatban, és ezért tíz évvel ezelőtt úgy döntöttünk, hogy nyomon követjük az átültetés folyamatát. És akkor évente kétszer elkezdtük kiadni ezt az eredményjelző táblát azért, hogy láthassák a tagállamok, hogy mennyire sikerült teljesíteni az átültetést, és hogy ösztönözzük őket, hogy javítsanak az átültetésen, és egy rendszert is javasoljunk nekik az átültetésre. Tehát a célközönségünk a tagállamok és a nemzeti kormányok. Tehát ez az eredményező tábla egy munkadokumentum azért, hogy segítsünk a tagállamoknak abban, hogy a deficitet feldolgozzák. Mi volt a helyzet, amikor az elsőt állítottak össze 97-ben? A legtöbb tagállam nagyon nagy átültetési deficittel rendelkezett, akkoriban majdnem 7%-ot ért el ez a deficit, ez tehát az a hátralék, ezért 1997-ben kiadtuk az első eredményező táblát. Azóta ez a deficit egyre csökkent, és a legutóbbi eredményező táblán, amelyet júliusban adtunk ki, azt láthattuk, hogy harmadszorra már csak egy százalékos deficit jelentkezett. Tehát ez azt jelenti, hogy a tagállamok az évek során hatalmas előrelépést tettek, és a teljesítmény nyomon követése hasznos volt, és ezt a tanácsnak a következtetései is a múlt héten figyelembe vették. Most mit szeretnénk elérni? Most egy százaléknál tartunk, ez jól hangzik. Ugyanakkor vannak még tag, tagállamok, amelyeknek továbbra is csökkenteni kell a deficitjüket, mert ez még mindig túl magas. Vannak olyan tagállamok, kilenc pontosabban, amely még messze van a tökéletes átültetésé, például Görögország, amely több mint 2,1%-os deficitet ért el, tehát ez nagyon nem jó. Tehát tulajdonképpen csak két tagállam érte el az 1% alatti deficit célkitűzést, és ez elfogadható. Tehát ez javulást jelent, de az, hogy időben átültetik a jogszabályokat, az csak az első lépés. Mi most egyszer, egyre inkább a megfelelő átültetésre szeretnénk koncentrálni. Ugyanis, hogyha figyelembe vesszük azokat az irányelveket, amelyeket nem ültettek át, vagy nem megfelelően ültettek át, akkor majdnem kétszázalékos, tehát a dupláját, deficitet látjuk. Hatalmas hézagok vannak, és ez a belső piacon bizonytalanságokat okoz. Ezért most egyre inkább a helyes átültetésre fogunk koncentrálni. Az eredményjelző tábla ezt úgy éri el, hogy a jogsértési eseteket is feltüntetjük, mármint, hogy amikor eljárás kezdeményeztek a tagállamok ellen, túl sok ilyen eset van, de azért nagy javulást is láthatunk az utóbbi öt évben. Olaszország nagyon sok ilyen jogsértési esettel rendelkezik, utána Spanyolország következik. Tehát ez egy nagy kihívás a jövőt illetően. Az ilyen eljárások elsősorban azért indulnak, mert nem helyesen ültetik át, vagy alkalmazzák a szabályokat. Tehát a jövőben koncentrálni fogunk olyan területekre, ahol a tagállamok a legnagyobb problémákkal néznek szembe, és ezt szoros figyelemmel fogjuk követni, és segíteni fogunk a tagállamoknak. Köszönöm szépen. Elnök, szeretném megköszönni ezt a világos probléma megfogalmazást. Most pedig a jelentéstevőt kérem meg, hogy a saját nézeteit ismerteti, ismertese velünk. Nem tudom, hogy az árnyék jelentéstevők akarnak -e hozzászólni, de bárki más is hozzászólhat. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a bizottság képviselőjének is az előadást és az ajánlásokat. A belső piac az európai versenyképességet fokozza, és a külföldi beruházásokat ösztönözi. Ez célunk. A direktívák képezik a belső piacnak a gerincét. Az időbeni és korrekt átültetés a nemzeti jogba megerősíti az állampolgárok jogait, és megalapozza az európai gazdaságot. Itt az Európai Parlamentben ez nekünk nagyon fontos, és figyelemmel követjük, és időt szánunk ezeknek az átültetésére. Ön említette a versenyképességi csúcsot amely múlt héten került megrendezésre Brüsszelben. Hogy ragadja ki két megállapítást? A csúcs hangsúlyozta, hogy koherens, időbeni és megfelelő átültetésre van szó. És hangsúlyozta, hogy mennyire fontos az időbeni és teljes körű megvalósítása a szolgáltatási irányelvnek. Ezzel kapcsolatban az eredménytáblát nagyon fontos eszköznek tartja. A bizottság minőségi elemekkel is bővíti az eredménytáblát, és a szektorokban elért előrehaladást is méri. Tehát csak üdvözölni tudjuk, és ami a jelentést illeti, ez egy nagyon érdekes dokumentum. Remélem jobban is átnézik majd. Ez a 19. eredménytábla, évenként kettő születik. A problémák ellenére azt mutatja, hogy a belső piac sikertörténet. Hagy emeljek ki három kihívást. Az egyik az elhúzódó átültetések. 22 még át nem ültetett olyan direktíva van, amelynek a határideje két éve lejárt, pedig Barcelonában zéró toleranciát jelöltünk ki. 12 tagállam érte el, csak el ezt az eredményt pedig maguk a tagállamok szabták meg ezeket a követelményeket. A második kihívás az, hogy minden tagállam elérje a maximum 1 százalékos határt. Kilenc tagállam ezt nem valósította meg. A harmadik kihívás. A jogalkotás konformitása. Általában ez 1,8%-a azoknak a jogszabályoknak az aránya, amelyet a közösségi jogból nem megfelelően ültetnek át a nemzeti jogba. Köszönném az előadását, de ami nyilvánvalóvá válik belőle, az, hogy szétforgácsolódik a belső piac ez 6%-os. Ez azt jelenti, hogy van 100 olyan direktíva, amelyet nem ültettek át megfelelően a tagállama, amely bizonytalanságot kelt az állampolgárokban, az érintett országokban. Ezekben az országokban a belső piac nem valósult meg. A szektorokra való lebontást illetően jogsértésekből nagyon sokan ugyan, de szeretném hangsúlyozni, hogy a legérintettebb részek az adó és a vámunió, illetve környezetvédelem. Ezek a jogsértési eljárásoknak több mint felét adják az ilyen témájú esetek. Végül. Üdvözlöm ezeket az ajánlásokat az EB részéről. A legjobb gyakorlatok cseréje és a folyamatos képzés jobb eredményekhez vezethetne. Nagyon fontos a nemzeti jogszabályok folyamatos ellenőrzése, illetve a közösségi esetjog nyomon követése. Szükség van a panaszok folyamatos felülvizsgálására. Ezt a rendszert öt éve állítottuk fel, és azt mutatja, hogy egyre nő az állampolgárok által beadott esetek száma ami a jogsértéseket illeti. Nagyon fontos felgyorsítani a probléma megoldás időt. Hiszen ezek nagyon nagy következményekkel járnak az állampolgárok számára. Már hangsúlyoztuk. Az eredménytábla csak eszköz lehet az akadályok legyőzésében, hogy hol vannak még legyőzendő nehézségek. A jobb kommunikációra a belső piaci eredménytábla megismertetésére nagyobb szükség van, a bizottságnak meg kell ismertetni ezt a táblát, és közé kell tennie az EU és a nemzeti weboldalakon. a tagállamok politikai elkötelezettsége elengedhetetlen. Meg kell vizsgálnunk, hogy az eredménytábla hogyan hat ki a belső piac működésére. Nyilván minden kollégának van tapasztalata ezzel a témával kapcsolatban. Mindnyáján kapunk a nemzeti hatóságainktól ezzel kapcsolatos információt. Úgyhogy eleve várom ezt a vitát. Ezen kívül a titkárság megkért, hogy ismertessem az ütemtervet. Eszmecsere ma. Október 15 fordítatás tervezett áttekintése november 5, módosító indítványok november 4, 9, december és január a plenárisra kerülés határide. Szeretnénk időt találni és időt szakítani az árnyék előadókkal való megvitatásra is. Köszönöm. Thank you very much indeed, uh, Mrs. Thun, for that. Köszönöm szépen, Tün asszony és köszönöm szépen az ütemterv ismertetését is. Nyitott a felszólalási lista, mert nincsenek eh, árnyékjelentéstevők. Löhegárd úr, kér először szót. Azt hiszem, hogy első hozzászólása lesz a szakbizottsági ülésen, bár aktív része volt a svédországi missziónak. Gebhardt asszony is szót kér. Még valaki? Uh, Mrs. Rapti, yes. Rapti asszony, illetve Bíle úr. Tehát akkor Lökárt. Úri a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, mivel az első hozzászólásom ezért Dánul fogok beszélni. Øh, det her er et utrolig interessant område. Øh, jeg er som dansker. Nagyon értekes, és a parlament Dán tagjaként természetesen fontos számomra, hogy a belső piac hogyan lehetne hatékonyabb. Még nem olvastam el az eredménytáblát, de most láttam, úgyhogy lenne néhány kérdésem. Nyilván kapunk majd új ösztönzöket a válaszokban. Gyakran említik a hatékonyságot, és említik azt, hogy az EU mennyit nyerhet anyagilag is azzal, hogyha az irányelveket megfelelően átültetik a nemzeti jogba. 300 milliárd euróról beszélnek évente. Ennyit lehetne megsporolni, ha jól folyna a munka. A bizottság is úgy gondolja, hogy ez egy helyes összeg? Ha igen, nyilván az állampolgárokat nagyon érdekelni a számoknak a nevesítése, hogyha így tudnánk demonstrálni, hogy a hatékonyság számokban kifejezve mit jelent. Aztán mi történik, hogyha egy tagállam nem végzi megfelelően a munkáját? Szankciókkal büntetik? Mik a lehetőségek? Illetve hogyha sikereket tudunk felmutatni, Minek köszönhető ez? Szankcionáltunk már bizonyos tagállamokat, vagy egyszerűen a tagállamok maguk kötelezték el magukat? Aztán a kommunikációt illetően. Nagyon fontos, mindig hangsúlyozzuk, hogy a közvélemény is megismerkedjen ezekkel a sikerekkel. Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm. Thank you very much, uh, Mr. Lukagard. Uh, Mrs. Gephardt. Köszönöm szépen, Gephardt azt következik. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Köszönöm. A frakció még nem nevezett ki árnyék előadót, de amint megtesszük, tájékoztatjuk önöket. Lenne néhány megjegyzésem. Először is, a tábla nagyon jó eszköz. Ezzel mérhetjük, hogy a közösségi jogot hogyan ültetik át a tagállamok. Valóban, a tanács, a parlament nem engedheti meg magának, hogy közösen jogszabályokat hozzunk, majd a tagállamok egyszerűen ne ültessék át őket. Ez elfogadhatatlan számunkra, ez ellentmond az európai ideának is. Ön is hangsúlyozta a jelentésében ezt. A szolgáltatási irányelvet illetően. Ez az egyik legfontosabb jogszabályunk. Nagyon kell vigyáznunk arra, hogy valóban megvalósítsák a gyakorlatban ezt a tagállamok. A koordinátorok ülésén eldöntöttük, hogy a tanácsnak éppen ezért novemberben a csúcson fölteszünk egy szóbeli kérdést ezzel kapcsolatban. Hogy áll ennek az irányelvnek a gyakorlatba való átültetése? Hiszen egy dologra szeretném fölhívni a figyelmet. Amikor tárgyaltunk a tanácssal, én fölajánlottam nekik, hogy az átültetésre adjanak egy évvel hosszabb határidőt, hiszen a szolgáltatási direktíva nagyon sok területet felölel. Maguk a miniszterek mondták, nem, nincs erre szükség. Most pedig akkor visszacsap ez rájuk, és időben kell ezt megtenniük. Most pedig ők mondják azt, hogy több időre van szükségük. Én ezt a problémát már jeleztem a jelentésemben korábban. Ez egy nagyon fontos dolog, amire szeretnék rámutatni. Ezen kívül a bizottságnak szólna egy kérdésem. Az át nem, vagy nem jól átültetett joganyagok értékelése. Milyen kritériumok szerint szabják önök meg, állapítják meg, hogy melyek ezek a jogszabályok? parlament és a bizottság és a tagállamok és a tanács nem mindig egyformán interpretálja a jogszabályokat. Tehát az eredménytáblát milyen kritériumok alapján állítják össze? Vagy a jogsértések esetében? Vagy amikor bíróság elé kerül az ügy? hogyan egyeztetik össze az eltérő interpretációkat. Jó lenne, hogyha a táblával kapcsolatban kapnánk információt. Mennyiszer vette figyelembe ezt a bíróság, mennyiszer nem? Az átültetés egy politikai interpretáció. gyakran kötünk kompromisszumokat, nem mindig egyértelmű a jogszabályok értelmezése. Ilyenkor hárul ez a feladat az Európai Bíróságra. Szerintem ez a rész hiányzik az eredménytáblából. Szeretném látni, hogy a számokhoz milyen interpretációs háttér kapcsolódik. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Négy hozzászóló van, de csak négy, nyolc perc maradt, és akkor a bizottságnak nincs alkalma összefoglalni. Mrs. Van Yo, I mean, is it possible? Lehetséges lenne, hogy mindenki csak egyszerben szóljon hozzá? Kérem szépen ugyanis szeretnék a bizottságnak is alkalmat biztosítani, és lesz még alkalom, hogy megvitassuk ezt, tehát akkor Rapti asszony egy percben nem fogom most a karapácsot használni. Kösz... Kevesebb, mint egy perc. Lenne egy kérdésem a bizottságnak. Említette Görögországot, és hogy nem túl jó eredményeket értünk el, én is láttam. A kérdésem egyszerű. Miért nem alkalmaznak szankciókat az országokkal szemben? Nagyon, nagyon jó, rövid volt, Piller úr. Elnök úr. Egyetértek az a jelentéstevőből, és ez az eredménytábla nagyon sikeresnek látszik. A hármas dia pont ezt mutatja, hiszen a deficit csökkent az utóbbi évtized során. Én lengyel képviselőként biztos vagyok benne, hogy Lengyelország az utolsók között van, és ez nem megbocsátható, hiszen a Bulgária, Románia <clears throat> vezető helyeken vannak. A közvélemény az országomban nem tudja, hogy, hogy Lengyelország így áll, ugyanis áldozatként tüntetik fel Lengyelországot, a bizottság áldozatként. Nos, ez a dokumentum talán belső jellegű, de a közvéleményt is el kellene érni vele, különösen ország, olyan országokat, amelyek az utolsók között vannak. Köszönöm, Schwab úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is azt hiszem, a jelentéstevő munkája nagyon nagy segítséget jelent, és köszönjük ezt neki. Amikor az irányelvről van szó, akkor látjuk, hogy nem igazán van strukturális elemzése annak, hogy a tagállamokban a jogi eh, helyzet hogyan alakul. De ez az eredmény eh, jelzőtábla ezt mutatja. A joggyakorlatot illetően nem sok információ rendelkezésre, és ez problémát okoz, hogyha világosan akarjuk látni a helyzetet mind a 27 tagállamban. Ezért, ahogy Malcolm is mondta, szükség van koncentrálni erre, amikor az átültetésről szó van. Elnök, köszönöm szépen, akkor az alelnök következő. Nagyon röviden azt hiszem, hogy ez egy nagyon technikai kérdés, de politikai szempontból is fontos, és az állampolgárok számára nagyon fontos. Azt hiszem, hogy nem arról van szó, hogy még összetettebbé tegyük az európai ö, ö, adminisztrációt, hiszen ezt mind az állampolgárok, mind a vállalatok súlyosnak tartják, hanem azt akarjuk megmutatni, még akkor is, hogyha ennek technikai részletei vannak, hogy a belső piac az az európai versenyképesség szempontjából fontos, tehát a vállalatok szempontjából, de ugyanakkor az állampolgárok mindennapi életében is. Jó, szó volt a helyettelen átültetésről, és a nem átültetett jogszabályokról, tehát ezt meg kell tehát ezen javítani kell, de ugyanakkor nem szabad túl gyorsan tenni, hiszen a válság idejében ez egy alapvető kérdés. Tehát a jogi bizonytalanság elviselhetetlené válik a KKV-k számára, és az állampolgárok és a fogyasztók számára az európai szinten. És ez az anyag, amely lehet, hogy eléggé monstrumnak tűnik, a belső piac szintjén mégiscsak egy pozitív kommunikációs eszköz Európa számára. Ugyanakkor nyilvánvalóan vannak kihívások is ezzel kapcsolatban Európa számára. Uh, right. um, we're almost... Rendben, majdnem kifutottunk az időből, de talán épp annyi időnk van, hogy Bramte asszonyt megkérdezzük, kíván-e reagálni az elhangzottakra. Aztán zárszóra Tün asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Reagálva a kérdésekre, ez is a úr kérdésével kezdeném. Mérjük-e, illetve ho- hogyan mérjük a késői átültetés költségét? Megpróbáltuk ezt a múltban mérni, de lehetetlennek bizonyult. Tehát lehetetlenek bizonyult az, hogy megnézzük, hogy a késedelmes jogszabályba való átültetésnek mi a költsége. Lehetetlen ez azért, mert milyen indikátorokat vegyünk alapul, hogyan akarjuk mérni ezt a költséget, fontosság alapján, hogy mennyire fontos az az irányelv, amit nem ültettek át, vagy a gazdasági értéke alapján az adott irányelvnek, vagy pedig esetleg az alapján, hogy az egyik irányelv nagyobb hatása van az állampolgárokra, mint a másik, amely inkább technikai jellegű. Tehát a múltban kísérletet tettünk a költségek mérésére, de a gazdasági szakértők és más érdekelt felek arra a következtetésre jutottak, hogy ez szinte lehetetlen. Így a jövőben elállunk ettől. Nagyon sok bizonytalanságot okozna, és ezért inkább nem folytatjuk ezt a gyakorlatot. Tovább lépve, szankciók. Mit teszünk azokkal a tagállamokkal, amelyek késlekednek a jogszabályokba való átültetésben. Nos, könnyű a válasz erre a kérdésre. Egy elég automatikus eljárásról van szó, tehát hogyha a tagállam egy hónapot késik a határidőhöz képest, akkor azonnal jogsértési eljárást indítunk, tehát a bíróság elé idézzük a tagállamot. Ez a leghatékonyabb módszer, és automatikusan kerül erre sor. Kétségtelen, hogy a tagállamok büntetést kapnak, megbüntetjük őket akkor, hogyha nem ültetik át saját jogszabályukba az Európai Uniós jogszabályokat. Miért van az, hogy a tagállamok jobban teljesítenek, mint tíz évvel ezelőtt? Nos, arról van szó, hogy nagyobb átláthatóságot hoztunk létre, tehát jobban látható, hogy mely tagállamok a sikeresek, melyek azok, amelyek késlekednek, és ezért nyomás helyezkedik a késlekedőkre. Senki nem szereti, hogyha utolsó a sorban, és mindenki azon van, hogy javítsa az eredményét, hiszen rendszeresen információt kapnak a tagállamok a jogszabályba való átültetésről. Minden egyes alkalommal, amikor eredménytáblát készítünk, hatalmas reakciót vált ki az eredménytábla, és a tagállamok hatóságai, illetve a sajtó és rákérdez a különböző részletekre, tehát mindenkit nagyon érdekel az, hogy előrébb léphessen az eredménytáblán. Úgy tűnik tehát, hogy ez az egymás közötti nyomás nagyon hatékonynak bizonyult. Gebhardt asszony. Elnézést, szól közben az elnök, sajnos nincs több időnk, hiszen hamarosan a tolmácsoknak is el kell hagyniuk a kabinokat. Tudom, hogy átfogó válaszai lennének, esetleg egy rövid jegyzetet küldene -e számunkra és ezekben jó lenne, hogyha reagálna a kérdésekre, hiszen még van egy-két kérdés, amelyre nem sikerült válaszolni, és sajnálom, hogy rövidre kellett fognom a hozzászólását, de ezt kellett tennem. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és akkor várjuk a jegyzetet. Tűn asszony, Bromte asszonyal és önnel is szívesen dolgozik majd együtt a továbbiakban. Nagyon röviden, zárszó. Tűnasszonytól. Igen, köszönöm szépen a vitát, a prezentációkat. Bizonyára folytatjuk majd ezt a vitát, és ennek eredményeképpen még több ösztönzőt nyújthatunk a tagállamok számára, hogy gyorsabban átültessék jogszabályaikba az EU-s jogszabályokat, és így jobban működhet majd a belső piac. Köszönöm szépen. Elnök, én is köszönöm, hogy elvállalta ezt az első jelentéstevő szerepet. Kíváncsiak vagyunk a végső struktúrára, hogy mit kíván majd tenni. December 1-i szavazást javasolt, és ez a versenytanásnak egyértelmű üzenetet küldene arról, hogy hogyan is gondolkodunk erről a csomagról, még akkor is, hogyha még nem szavazunk a plenárison, ezt megkockáztathatjuk. Tehát, hogyha ez az ütemterv marad, akkor erről majd beszélhetünk. Hogyha a frakciókkal még tárgyalni kíván, illetve lesznek még kérdések, állásfoglás, akkor ezt a politikai frakcióknak kell majd eldönteniük, de azt hiszem, hogy a, az előzetes ütemtervet megtarthatjuk. Mindenkinek, illetve önnek nagyon jó szerencsét kívánok ehhez. Köszönöm szépen a bizottságnak, hogy eljött, és remélem, hogy három órakor ismét találkozunk, ekkor Schwab úr csatlakozik majd a szakbizottságunk munkájához, és a fogyasztó védelmi jogokról fog szólni. Addig pedig mindenkinek jó étvágyat kívánok!